Thank you, madam. And now we go to the... Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a kérdések és válaszok következnek. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a kérdésekre egy perccel rendelkezésre, biztos, asszonynak, biztos jelölt asszonynak pedig kettő perce a rendelkezésre a válaszadásra. Az első kérdés Zvievka úr néppárti képviselőtől érkezik a Júri Szakbizottságból. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt asszony. Új javaslatok vannak a vállalati kormányzásról, irányításról, és ezek szerint a vállalatok működésének karcsúsítását kellene végrehajtani az egységes piacon. A javaslat a KKV szektornak több lehetőséget biztosít, a versenyképességét erősíti. Tudjuk, hogy a KKV-k nagyon sok munkahelyet teremtenek és hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. Ezért kell elkerülnünk azt, hogy túlszabályozzuk a tevékenységi területüket, tehát el kell kerülni azt, hogy túl sok terhet helyezünk, administratív terhet helyezünk a KKV-k vállára. Tehát inkább eltávolítani kellene az adminisztratív akadályokat. Én az ön véleményére kíváncsi vagyok, az adminisztratív terhek csökkentése az ön egyik prioritása, és ha ez így van, akkor az ön véleménye szerint mi lenne a felelős megközelítés az új jogalkotási javaslatokra nézve a gazdasági kormányzás terén? Thank you for, for the question. Köszönöm szépen a, vála, a kérdést, válaszolok. Hölgyeim és uraim, most szeretném kihasználni azt a lehetőséget, hogy anyanyelvemen beszélhetek, a cseh nyelven fogok beszélni. Köszönöm szépen a kérdést, Zvevka úr. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön mondott az álláspontunkról a KKV-kkel kapcsolatban. Mindenképpen meg kell próbálni azt garantálni, hogy az összes rendelet, ajánlás, irányelv ne csak az administratív terhet növelje, amely a, az európai társadalom gazdasági motorjá nehezedik, hanem próbáljuk meg az akadályokat csökkenteni és segíteni a vállalatokat. Szeretnénk tehát a vörös, úgynevezett vörös posztó, tehát a fölösleges bürokrácia problémáját megoldani csökkenteni a bürokratikus terheket. Teljesen mindegy, hogy magánvállalkozókról van szó, vagy kis- és középvállalatokról. Jelentős ajánlások vannak az egyszerűsítésre vonatkozóan, például a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozóan is. Szeretném ezt kiemelni. A vállalatoknak szeretnénk megadni az úgynevezett második lehetőséget, tehát még egy esélyt adni nekik, hogyha a cash flowjuk, vagy pedig az üzleti tevékenységük éppen úgy áll, attól ne feltétlenül kelljen csődöt jelenteniük mindjárt az első alkalommal. De vannak még fontos javaslatok is, például a részvényesek jogairól szóló irányelv. Itt is egyszerűsítések történnek majd. Ettől függetlenül ezek a javaslatok támogatandóak. Én személyesen úgy gondolom, hogy, hogy gyakorlatilag ez az embernek egyfajta ösztöne a, az adminisztráció, a közigazgatás mindig ilyen terheket hoz létre, és nekünk védeni kell a vállalatokat. Regner asszony következik a szocialistáktól. Köszönöm szépen. A kérdésem az Európai Társasági Jogról szól. A társaságok és az érdekeltek is várják az európai társasági törvényt. Ez ösztönözné az új vállalkozások létrehozását. Mi az ön hozzáállása? Megváltoztatná-e a jelenlegi prioritásokat, hogy nagyobb legyen a jogbiztonság a vállalatok és az érintettek számára azáltal, hogy irányelv születne meg a határokon átnyúló transferre vonatkozóan, tehát a vállalatok határokon átnyúló transferére vonatkozóan, és koherens minimál sztenderdek az érdekeltekre nézve létrejöjjenek. Aztán az egytagú vállalatokra vonatkozó javaslat kapcsán hogyan tudja ön azt garantálni, hogy ezt ne, ezzel nem élnek vissza, nem lesznek postafiók cégek, nem lesz szociális dömping, és valóban biztonságos foglalkoztatás zajlik. Tehát ön valóban a részvényesek érdekét képviseli, akik azt az érdeket, hogy fenntartható és gazdaságilag észszerű módon hozzanak döntéseket. Ön szerint nem jobb az, hogyha bevonják az érdekelteket, a fogyasztókat, a helyi, közönség, helyi közösségeket és a dolgozókat is a döntésekbe? Mi az ön véleménye? The floor is yours. Biztos asszony, két perc a válasz. Ano, děkuji, tato otázka trošku souvisí. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen a válaszom az ahhoz kapcsolódik, amit az előbb már említettem. A kis és középvállalkozások 175 millió munkavállalót foglalkoztatnak, és az az üzleti környezet, ahol ők működnek, nagyon fontos. A jogbiztonságot számukra meg kell, hogy teremtsük, annak érdekében, hogy a tevékenységüket előre tudják tervezni. Szerintem véglegesíteni kell a javaslatokat, amelyek az egyszerűsítésre vonatkoznak. Például arra, hogy hogyan lehet üzleti tevékenységet folytatni nemzetközi szinten, tehát határokon átnyúlóan, aztán mindenfajta akadályt meg kell próbálni lebontani, amelyel ezek a vállalatok szembenéznek. Ami az újonnan induló vállalatokat illeti, ezt is, az ő helyzetüket is egyszerűsíteni kellene, tehát egy vállalat létrehozásának kevésbé költségesnek kell lennie, és így tovább. Ez tulajdonképpen az egyik feltétele annak, hogy a tagállamokban az európai alapokat felhasználhassák. Az a feltétel, hogy egyszerűsítsék a helyzetet, könnyítsék az administratív terheket. Aztán a vállalatok székhelyének áthelyezése egyik tagállamból a másikba komoly akadály lehet, ha bonyolultak a körülmények, lehet, hogy az egyik tagállamban fel kell számolni a céget, és utána pedig a másik tagállamban regisztrálni a székhelyet, tehát itt is egyszerűsítésre van szükség, egységes szabályok vonatkozzanak a határokon átnyúló tevékenység végzésre. A dolgozók, illetve a részvényesek jogait illetően ö, egyetértünk, világos, a mi javaslatainkban gondoskodnunk kell arról, hogy ö, senkinek a jogai nem sérülnek. Axel Foss a néppártól a következő kérdező. Köszönöm szépen. Kérdésem a korábbihoz kapcsolódik, Urva asszony. Ö, Ahogyan ismert, az Európai Parlament februárban kifejezte az európai véta joggal kapcsolatos pozícióját. Ennek érdekében határokon átnyúló hatások alakulnak ki az e-commerce területén, és hogyan kívánja ön a Juncker Bizottság prioritásaira tekintettel ezen dosszié további haladását meggyorsítani, a tanácson belül, illetve pozitív módon befolyásolni. Másodszorban pedig az EU jog végrehajtásáról van szó. Az Európai Unió az azonos jog alkalmazásán alapul, illetve azon bizalmon, hogy az egyes tagállamok ezt a jogot betartják. Az a benyomásom, hogy az európai jog végrehajtása az EU tagállamokban nem rendelkezik kellő prioritással, éppen ezért az a kérdésem, hogy ön a jövőben az európai jog végrehajtásának ellenőrzéséért erősebben sikra száll le, ami szerintem nagyon fontos lenne. Biztos, asszonyi, biztos jelölt asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Fosszúrnak a kérdést. Én értem, hogy az európai értékesítési jogra vonatkozó javaslat az Európai Parlament kezdeményezése volt. Ezt a jóvá hagyták az Európai Parlamentben, tehát itt zöld utat kapott. Én szerintem ez a jó út az egységes digitális piac létrehozása felé. A Juncker Bizottság prioritása is ez, célja ez. Én ezt a javaslatot támogatni tudom, és megkívánom győzni a tagállamokat is arról, hogy ez a jó lépés nem az értékesítési szabályok egységesítését célozza ez, hanem a határokon átnyúló értékesítési tevékenységet egyszerűsíti. Nem csak egyszerűsíti, hanem olcsóbbá is teszi. Ezek a szabályok még a fogyasztók előnyére is válnak. Én ezt annak ellenére mondom, hogy tudom, hogy nagyon-nagyon sokan kritizálták ezt a közös értékesítési jogszabályjavaslatot, és azt mondták, hogy ne hozzunk, ne teremtsünk meg egy alternatívát még a 29 rendszerhez képest, hanem próbáljuk harmonizálni a meglévő szabályokat. Vannak mások, akik azt mondják, hogy ne nyúljunk egyáltalán hozzá azokhoz a szabályokhoz, amelyek az egyes tagállamokban léteznek. Én ezeket a véleményeket értem, de azt szeretném még egyszer elmondani, hogy az online és egyéb értékesítés határokon átnyúló értékesítés esetében ez a javaslat egyszerűsít, tehát van értelme ezt támogatni, és a tagállamokat is erről kívánom meggyőzni. Ez a javaslat valóban segítheti a gazdaságot, a tagállami gazdaságokat. Képzeljük csak például el, hogy mit is jelentene ez a gyakorlatban. Mondjuk ha egy vállalat több tagállamban működik, akkor a termékeit egységes szabályrendszer keretében kínálhatja a fogyasztóinak, ez csak pozitív dolog lehet. Delvó asszony következik a szocialista frakcióból. Merci, euh, monsieur. Köszönöm, elnök úr, köszönöm. jó napot kívánok, asszonyom. A, ö, közokiratokra vonatkoznak kérdésem. Első olvasatban a parlament üdvözölt a bizottság egyszerűsítésre irányuló javaslatát bizonyos közokiratokkal kapcsolatosan, és bővített ezt a javaslatot egyes pontokon. A korábbi bizottság ki akarta terjeszteni a hatályt, a fordítási költségeket csökkenteni kívánta. Fontos számunkra, a frakciónk számára a túlzott bürokráciát csökkenteni, a polgárok életét eszűsébbé tenni, valamint KKV-két is. Mi az ön nézőpontja ezzel a rendelettel és hatájával kapcsolatosan, illetve jövőben véleménye szerint szükség van-e más kezdeményezésekre a közikaratok területén, például a családállapot elismerésével kapcsolatosan belefoglalná esetleg a ö, nyilvántartott partneri élettársi kapcsolatokra vonatkozó közokiratokat is ebbe a körbe. Köszönöm. Biztos jelölt asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm Devo asszonynak a kérdést. Ebben az esetben is elmondhatom, hogy nagyon örülök, hogy az Európai Parlament véleménye erről a javaslatról pozitív. Ha felismerjük, hogy ennek milyen hatása lesz az európai állampolgárok hétköznapi életére, akkor mindenképpen be kell valljuk, hogy ez hatalmas, pozitív hatás lesz, hiszen csökken a bürokrácia, és most például ha valaki olyan helyzetben van, hogy mondjuk határokon átnyúló házasságot köt, vagy vállalkozások határokon átnyúló tevékenységet folytatnak, akkor igen komoly eh, jogi kérdések merülhetnek fel, mint például az öröklés, és így tovább. Tehát szerencsére ez a javaslat eh, segíti majd azt, hogy a hitelesített dokumentumokat nem kell még további vizsgálatoknak alá vetni. Tehát ez az aposztíj plusz terhet ró mindenkire, és ugyanez vonatkozik egyébként a vállalkozásokra is. Tehát én itt támogatom az egyszerűsítést. Én örülök annak is, hogy az Európai Parlament szélesíteni azoknak a közokiratoknak a körét, amelyek a javaslat hatája alá tartoznának, és én a tanácson belül a tagállamokkal megkívánom vitatni ezt a javaslatot, megpróbálom őket meggyőzni, hogy elfogadják. Hát azzal tisztában vagyok, hogy jelenleg még az a vélemény uralkodik, hogy sajnos a javaslatot csak a polgári jogi közokiratokra szűkítenék le, illetve az egyszemélyes társaságokra. A néppárti frakcióból Emil Rágyér teszi fel a következő kérdést. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszony. Három fő prioritást azonosítottak be az EU igazságügyi agendájában, 2010, amit 2010-ben fogalmaztak meg. Én a kölcsönös bizalomra szeretnék most itt kitérni, amire az igazságpolitika, igazságügyi politika épül. Nagyon gyakran az állampolgárok, de egyébként a bírák, jogi szakemberek sem bíznak a különböző bírósági határozatokban, amelyeket más tagállamokban adtak ki. Ezért szükséges az Európai Unión belül magasabb szinten valami fajta lépést tenni, hogy ezeket a határozatokat, bírósági döntéseket elismerjék, és ha kell végre is hajtassák. Kérem, hogy ossza meg velünk a véleményét arra vonatkozóan, hogy ezt a kölcsönös bizalmat az egyes tagállamok jogrendszerei közöttön hogyan kívánja erősíteni. Az ön véleménye szerint eh, nem kell ezt úgy erősíteni, hogy már a meglévő eszközeinket felhasználjuk és megerősítjük, ahelyett, hogy újabbakat hozunk létre, amelyek beavatkoznak a nemzeti kompetenciát jelentő területekbe, és vissza is lehet élni velük? Tato otázka. Köszönöm szépen. Ez a kérdés tulajdonképpen ahhoz a témához kapcsolódik, amelyet már az előbb is említettek, ugye a közokiratok elismeréséről van itt szó nem tudtam kihasználni az időmet az előbb teljesen, és elfelejtettem még azt megemlíteni, hogy természetesen ez a kölcsönös elismerés csak akkor működik, hogyha a tagállamok között is megvan a bizalom. Tehát, hogyha a hivatalos közokiratokat elismerik az egyes tagállamok, akkor is, hogyha azok más tagállamokból származzak. Ön is azt mondja, hogy a közokiratok kölcsönös elismeréséhez, illetve bírósági határozatok és így tovább kölcsönös elismeréséhez és betartatásához szükség van arra, hogy a tagállamok bízzanak egymásban és egymás jogrendszereiben. illetve a függetlenségben, tehát az igazságszolgáltatás függetlenségében, illetve abban a képességben, hogy az ilyen határozatokat, döntéseket végre is hajtják. Az én véleményem az, hogy további jogalkotási lépésekre van itt szükség. Szeretnék valamit kihangsúlyozni. Fontos az, hogy a meglévő joganyag végrehajtását és helyes végrehajtását erősítsük. Ez azt jelenti, hogy nem csak az eszközöket erősítjük, hanem ezeknek az alkalmazását is. Ami pedig a bizalom kiépítését illeti, még hozzátennék valamit. Ez nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, amit a bevezetőmben említettem, és ez pedig a kommunikáció és az együttműködés a jogi kérdésekben, valamint a jogi szakértők és a szférában dolgozók képzése, tájékoztatása. Általánosabban még azt is hozzá szeretném tenni, hogy nyilván ha valaki tájékozódik és információkkal rendelkezik, akkor a kölcsönös bizalmat ezt csak erősítheti. Köszönöm, mondja az elnök úr. Sergio Cofferati következik a szocialista frakcióból. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Jóra asszony. Korábbi mandátuma során ezen a parlament különböző intézkedéseket fogadott el, amelyek megerősítették a fogyasztó védelmet az Unióban. Ezek között említeném az alternatív vitarendezési mechanizmust, melynek végrehajtása eseti, eh, melynek végrehajtásával az új bizottságnak foglalkoznia kell. Nos, ezek az intézkedések azonban nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy a polgárok meg tudják védeni jogaikat. Itt van egyrésztről az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférési módozat, másrésztről pedig a hozzáférés költsége. Milyen intézkedéseket kíván foglalatosítani, hogy az európai polgároknak hatékony eszközeik legyenek ahhoz, hogy valóban élhessenek jogaikkal? A szocialisták úgy vélik, hogy a kollektív panaszbenyújtási mechanizmus mindenképpen javíthatja a polgárok jogait, különösen az európai jogot érintő vitás kérdésekben. A kollektív vitarendezési mechanizmusok esetében milyen típusú biztosítékokat kívánnak erő, előirányozni? Hölgyem, öné a szó. Ano, je pravda, že Evropská unie je velmi... Köszönöm szépen. Való igaz, hogy az Európai Unió ban a fogyasztóvédelem különböző formái, módozatai léteznek, illetve nem csak az igazságszolgáltatás hagyományos csatornáin, hanem alternatív vitarendezési mechanizmusokon keresztül is eh, lehet jó orvoslathoz, kártérítéshez jutni. A korrektív jogorvoslat kérdésre, mielőtt rátérnék, beszélnék először a kísértékű eh, kárigények kérdéséről, amelyre vonatkozó javaslatot már letettünk. Nagyon fontosnak tartom ezt a kísértékű kárigényekre vonatkozó csomagot minél hamarabb elfogadni. Úgy érzem, hogy az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférést semmi sem gátolhatja ennek, teljesen úgymond akadálymentesnek kell lennie. A kollektív jogorvoslattal kapcsolatban az Európai Bizottság egy javaslatot adott ki, és a tagállamokban um, figyelembe követi a helyzet alakulását, a tekintetben, hogy a tagállamok e, a kollektív jogorvoslatra lehetőséget adnak-e, például csoportos pereken keresztül. Ez egy kiváló lehetőség a fogyasztók számára arra, hogy éljenek e, a jogaikat, érvényesítsék a jogaikat méghozzá kollektív, csoportos módon folyamatosan figyelemmel követjük majd a helyzet alakulását, és hogyha megvan erre a szándék, a, és látjuk, hogy megérett a, a helyzet erre, akkor egy konkrét javaslattal is előállunk. Majd természetesen megfelelő garanciáknak kell társulnia ehhez, annak érdekében, hogy ez hatékonyan működhessen, és ne lehessen vele visszaélni. Dudas úr az ECR nevében. Pani kandydat w swoich wypowiedziach pisemnych zasugerowała pani, że plan działań komisji... Köszönöm szépen. Az írásos válaszokban azt írja, hogy a társasági joggal kapcsolatos cselekvési terv folytatása tervező mennyiben eh, elfogadjuk a kinevezését. Ebben a cselekvési tervben a társasági jog kodifikációja is említések kerül. Ez ön számára prioritás? Amennyiben igen, akkor mi lehet eh, a, a, az előnye eh, mindennek? Másodszorban minden európai céget arra kell ösztönöznünk, hogy nőjenek az unión belül és kívül egyaránt. Ehhez persze a az unión kívüli jogszabályi keretet is kicsit rendbe kell tenni. Ön hogyan kívánja azt biztosítani, hogy globális partnereink és saját szabályaink egymáshoz közeledjenek, konvergáljanak? Parancsoljon biztos előtt asszony, a válasz jogával élhet. Ano, já jsem uvedla v materiálu, který... Igen, az írásos válaszaimban említettem azt a célt, amely nem más, mint a nagyobb fokú jog, a jogrendek nagyobb fokú harmonizációja, vagy jogközelítése az európai társasági jog területén. Azért jelöltem ezt meg célként, mert számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy amennyiben komolyan gondoljuk a belső piac teljes képítését, egy valóban akadályoktól mentes belső piac képítését, akkor a jogrendek terén is akadálymentesíteni kell Európát. Ehhez bizonyos társaságok működésére, cégek működésére vonatkozó szabályokat mm, harmonizálni kell. Hogyha a kodifikáció szót használtam volna, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt egy távoli célként képzeltem el, de hát az európai jog harmonizációját vagy jogközelítést tekintve a tagállamokkal kell kommunikálni, el kell nekünk magyarázni, hogy jó hiszemben járunk el, és megfelelő célja van ennek, nem öncélű soha a jogharmonizáció. A társasági jog ö, szabályainak közelítése szerintem kívánatos cél, de még nem minden tagállamot győztünk meg arról, hogy mi a megfelelő jogi formája ennek, ami egyébként az európai cégek versenyképességét is növelheti egyben. Ami a nemzetközi szintéren aktív európai cégeket illeti, és az európai cégek globális versenyképességét, nos, szükségesnek tartom azt, hogy túl nagy adminisztratív terhet ne pakoljunk az európai cégek képzeletbeli vállára, hiszen ezzel csak hátráltatjuk őket az exportpiacokon, a globális piac téren. E tekintetben tehát csak ismételni tudom magam, az administratív teher csökkentésre van szükség. Wikström asszony következik, az ALDE frakció nevében parancsoljon. Thank you very much, and thank you. Köszönöm, Claude. Itt vagyok. Talán lát engem. Itt pontosan középen a hatodik sorban kék ruhában, na igen, akkor megtaláltuk egymást. Egyszerre volt szakmai és személyes e, a bevezetője. Ezt jó volt látni és hallani. Az európai e- igazságügyi eredményező tábla kiváló eszköze annak, hogy lássuk, hogy a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekben hol van javítani való, illetve a bevált segítsünk megosztani. Ez fontos nem csak a polgárok, hanem a cégek számára is, a belső piacot erősíti, ráadásul az egész rendszerbe vetett bizalmat is erősíti, amely különösen fontos számunkra. Ez az eredményező tábla ezen kívül arra is jól használható eszköz, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartását garantáljuk a tagállamokban. Ön biztosként vállalja azt, hogy tovább fejleszti, javítja ezt az igazságügyi eredményező táblát? Egyáltalán az egész rendszerről mi a véleménye? Madam. Pani Wikström, gyakorlja vám az a otázku ez a... Köszönöm szépen, Wikström asszony, ezt a, ezeket a kedves szavakat, és ezt a kiváló kérdést. Az igazságügyi Eh, eredményező tábla valóban egy fontos eszköz a kezünkben arra, hogy összehasonlítsuk a jogrendeket, illetve hogy értékeljük eh, azok hatékonyságát a polgárjog terén lehetővé teszi azt, hogy lá, eh, valóban lássuk, hogy például az igazságszolgáltatás mennyire hatékonyan működik, ez egyébként az eddig még nem említett európai szemeszterrel is összefügg. Tehát igen, ismerem az eredményező táblát, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni, javítani ezt a rendszert. Most a kérdés jogos és jó. Vannak más eszközeink is arra, hogy figyelme kövessük az alapvető jogok érvényesülését a tagállamokban, amit figyelmünk is kell természetesen, hogy az egyes tagállamokban valóban eh, szigorúan érvényt szereznek az alapvető emberi jogoknak. Ez folyamatos munkát eh, igényel, nem kell különleges jelentéseket várni a tagállamoktól. A félszemünket mindig eh, rajta kell tartanunk ezen a kérdésen hogy az eredményező tábla -e más területeket, ne csak a polgárjog területét? Szerintem nyugodtan fejlődhet abba az irányba, hogy az büntető jogra is kiterjed, de szerintem az Európai Bizottság másfajta információforrásokból, statisztikákból és információs platformokból is beszerezheti azt az információt, amelyből értékelheti a tagállamokban az igazságszolgáltatás helyzetét, anélkül, hogy az eredményjelző táblát formálisan kiterjesztenénk, az büntető jogterületére is. Köszönjük szépen! Masztalka úr következik a GUE frakció nevében. Jó Jóra veszem. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok, Jóra asszony! Az írásos válaszaiban másról is szólt. Megemlítette például a Refit programot. Ugye ez az az eszköz, ami a meglévő joganyag, jogi normák hatásainak ex post értékeléséről szól. Az adminisztratív feltételek, illetve terhek csökkentése mellett elkötelezi magát, hogy a vállalkozások és tagállamok terheit csökkentsük. De az a kérdés sem, hogy mint majd jövőbeni biztos hogyan tudja megkerülni azt, hogy a normák gyengébbek legyenek, például a, jó, a dolgozók jogait védő normák. Gondolok itt az egészségre és munkahelyi biztonságra, a szociális párbeszédben belül. Köszönöm szépen. Ami a Refit programot illeti, először is azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly eszköz számunkra. De hogy arra a kérdésre is választ adjak, hogy a jogszabálytervezetek, illetve a, az asztalra már letett anyagok szükségesek-e, vagy fontosak-e? Hát igen, a Juncker Bizottság egyik vezető témája, ez vezető prioritása, ki fogjuk értékelni ezeknek a fontosságát, hasznosságát, és így hozunk követ további lépéseket. Itt egyébként Timmermans alelnök úrral fogok majd szorosan együttműködni ővel, ezt a témát már alaposan megtárgyaltuk. Hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a dolgozók jogai nem sérülnek, és az egészség, a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó normák nem gyengülnek? Azt hiszem ez egy olyan kérdés, amelyel mindenképpen nagyon komolyan és óvatosan fog, kell foglalkoznunk. A körültekintő munkában segítenek majd bennünket az ágazati szervezetek, amelyek figyelemmel kísérik a dolgozók jogait az érintett ágazatokban, és nyilván a szakszervezetek is fontos szerepet játszanak ebben a munkában. Én támogatom azt, és nagyon szívesen részt is veszek a konzultációban, tehát hogy más szervezetekkel konzultáljunk. Szokásom is, hogy mindig meghallgassam az összes érintett véleményét, és aggájait ezzel a munkával kapcsolatban, tehát megnyugtathatom, hogy a szakszervezetek véleménye és az ágazati szervezetek véleménye nagyon fontos lesz. A munkavállalók és részvényesek helyzete és jogai. Nem csökkenthetjük az ő jogaikat semmilyen esetben sem. Hautala asszony következik a zöld frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Itt vagyok. Tehát szeretném meghallgatni a véleményét a befektetési szerződésekben szereplő olyan klauzulákról, hogy hol milyen bíróság hatásköre eljárni, és hogy, és hogy hogyan próbálják időnként az érintett állam igazságszolgáltatási rendszerét megkerülni. Még Juncker úr is elismerte azt, hogy gond van azzal, hogy magánbíróságokra támaszkodnak tehát ezért kérdezem öntől, hogy az európai vagy nemzetközi magánjogban hogyan lehetne erre nagyobb hangsúlyt fektetni, tehát hogy a nemzeti bíróságokra támaszkodhassanak a társaságok, a vállalatok, és nem pedig magán vitarendezési megoldást kelljen választaniuk. Biztos asszony, biztos jelölt asszony válasza. Köszönöm szépen a kérdést. Tulajdonképpen említette is a kérdésében, hogy és egyébként ez világos is mindannyiunk számára, hogy Jean-Claude Juncker milyen politikai nyilatkozatot tett, ebből is látszik, hogy az új bizottságban nagyon fontos, hogy mindenkinek ugyanolyan lehetősége legyen a vitarendezése, tehát mindegy, hogy egy vállalat mit választ, ne legyenek akadályok. Nem fogom elismételni szó szerint azt, amit Juncker úr mondott, de a lényeg, hogy meg tudjuk akadályozni a jogrendszerek kikerülését, és így tovább. Tehát tulajdonképpen az alternatív vitarendezés az, ahogy a nevében is szerepel, a, a viták rendezésének alternatív módja, de ezt nem tekinthetjük a csak és a kizárólagos egyedüli lehetőségnek, amely az érintett felek rendelkezésére áll. Tehát ez teljesen világos, ez az útmutatásban is szerepel, amit a bizottság kiadott. Én azt nem tudom, hogy a vitákat mondjuk a Brüsszel egyes rendelet értelmében, a vita rendezést a Brüsszel egyes rendeleten meg lehetne oldani. Ugye ez az a rendelet, amely a vita rendezése vonatkozik, hogyha két egyéni fél az érintett, tehát magánszemély, de áram, államok közötti vitarendezése nem használható. Most pedig Ferrara asszony következik az e FDD frakcióból. Köszönöm szépen, Jóra asszony! ön az átláthatóságot írt a zászlójára, és ez mindenképpen becsülendő. Azonban a közelmúltban ön, noha az ön párt elnökét védve, Andrei Babiszt, aki pénzügyminiszter volt, a parlament költségvetés eljárás előtt azt mondta, hogy Babis az Agrofert holdingot eladta, miközben az Európai Bizottság azt mondotta, hogy ezen cég európai forrásokat élvez. Hogyan bízhatunk az ön jövőbeli nyilatkozataiban, hogy a ilyen téves adatokat állított az Európai Parlament képviselői előtt? Madam, you have the floor. Parancsoljon, asszonyom. A, děkuji i za tuto otázku. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a, érdekes kérdést. Rögtön tisztázzunk valamit az elején. Andrei Babis egy politikai mozgalom elnöke, amelynek én alelnöke vagyok. Ezen ki, erről a posztomról is lemondok majd. Egy sikeres üzletemberről van szó, és hát őszinte leszek önnel. Az üzleti életben számomra érdéktelen. Babes úr szerintem a mozgalom elnöke, én a mozgalom elnöket és a pénzügyminiszter látom benne csak. Eladta a cégét, vagy sem, ez akkor volt aktuális, amikor hivatalba lépett. Akkor azt válaszolt tudtam, az akkori a legjobb tudásom szerint válaszoltam erre a feltett kérdésre. Tudom, hogy vannak arról keringő, keringő plegykák, hogy Babis úr beoszthatja vagyok-e, mint egy, vannak-e, van-e bizonyos sok összeférhetetlenség. Nos, ami az én függetlenségemet illeti, kimondhatom, hogy én független eh, politikus vagyok. Babes úr nyomásának nem engedte már csak azért sem, mert nem is volt semmiféle nyomásgyakorlás. Jasně vymezitelná tím, co dělám a doufám, že budu moci... E tekintetben mindig is következetes voltam. Remélem meg tudom győzni önöket arról, hogy valóban független és elfogulatlan vagyok, és általában bármiféle nyomásgyakorlással szemben elég jól ellen tudok állni nem tudom mikor mondtam bármi ilyesmit, amire ön utalt, én mindig azt mondtam, és mondom, amit éppen a legjobb tudásom szerint mondhatok, de Babes úr üzleti érdekeltségei engem sosem foglalkoztattak. Cvifka úr következik a néppárt nevében. Pani és te jedna kwestia odnośnie tego, czym... Köszönöm. Nos, azt mondja, még egy dolog. Az imént említett említette, hogy fel kell hívni a figyelmet az európai jogokra, amelyeket most teremtünk meg. Ezen jogok esetében gyakran nem elég hatékonyak azok esetében, akiknek élniük kellene ezen jogokkal. Túlságosan összetettek ezek, mint például a Brüsszel egy rendelet, vagy a határokon átnyúló örökösödési ügyekre vonatkozó jogszabály. Úgy véli -e, hogy a főigazgatóság iránymutatásokat kell, hogy készítsen a polgárok, a jogászok számára, hogy jobban ki tudják aknázni ezeket az eszközöket annak érdekében, hogy valóban hasznosak legyenek ezek azok számára, akik közvetlenül érintettek annak érdekében, hogy a parlament és a tanács továbbra is működhessen ebben az irányban, és így közvetlenül megmérhessük eredményünket Ön, Nia Szóasszony. Ano, pane Zvěvko, samozřejmě, že právě... Zvěvka úr. Akkor lehet csak hatékony egy jogszabály, ha annak érvényt lehet szerezni. Ebben azt hiszem nincs közöttünk nézeteltérés. Hogyha későn szerzünk érvényt egy jogszabálynak, az bizony sokszor eső után köpönyeg, ahogy mifelénk mondják, és ugyanez igaz a, a Brüsszel egyes rendeletre is, illetve általában olyan jogszabályokra, amelyek az emberek mindennapi életére kihatással vannak. Egy magánjogi rendelkezésekre gondolok én itt, amelyek arra területre, ahol mindennek kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a rendelkezések, ezek a szabályok hatékonyan kerüljenek gyakorlatba. Tehát hatékonyan ültessük át ezeket a gyakorlatba. A polgárjog területén az embereket nagyon foglalkoztatják az olyan helyzetek, amikor nem működik a polgárjog. Valahogy a közvéleményt ezt foglalkoztatja. Márpedig a polgárjognak az emberek igényeit kell tükröznie, a mindennapi szükségek kell, hogy alakítsák a jogalkotást ezen a téren. Hogyha látjuk, hogy a polgárjog nem működik a mindennapokban, akkor az emberek azt nyugodjon meg, jelzik irányunkban, méghozzá hangosan. Éppen ezért valóban az emberek felvilágosítása terén, a jogok sok a dolgunk, nem csak a, a, az utca emberét kell felvilágosítanunk a kapcsolatban, mik a jogai, hanem a, a, a jogászi szakma gyakorló szakembereit is, azt hiszem, hogy rájuk is ráfér ezen a téren, európai jogterén egy kis továbbképzés. Most pedig átadom a szót, az elnöklést és az elnöki kalapácsot Claude Morales barátomnak, aki a LIBE, tehát az Állampolgári Jogok Bizottságának az elnöke. Köszönöm szépen, kedves kollega. Jourova asszony, ha jól ejtem a nevét, akkor szeretném üdvözölni önt a belés igazságügyi, valamint állampolgári jogi szakbizottság nevében is üdvözlöm. Úgy érzem, hogy az igazságszolgáltatás körül forog az életünk a Libe szakbizottságban elsősorban. Ez adja a munkánk saját borsát. Az együttműködés, a jogi együttműködés a tagállamok között nagyon fontos, de például az adatvédelem, a magányelegű adatok védelme is foglalkoztat minket rendesen, majd meglátja az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, években, hogy ez mennyire így van. Nem is húzom tovább az időt. Elsőként Axel Vossa néppárt nevében tesz fel kérdést, parancsoljon. Köszönöm. Nos, a második kérdésemet még nem tudtam megválaszolni, megismétlem. Tehát az európai jog végrehajtásának ellenőrzését kívánja erősíteni az EU tagállamokban, ez számomra nagyon fontosnak tűnik. Más kérdéseim is lennének mégpedig az Európai Parlament parlamentben a márciusban a vizsgálati joggal kapcsolatos jogszabályt benyújtotta, és most a célunk az lenne, hogy a bizottság egy új jogszabályt dolgozzon be, amely az adatvédelmi szabályoknak megfelel, és megfelelő védelmi szintet kíván. Hogyha ezt nem tudjuk elérni az amerikai partnerekkel, nem tudunk közös standardekben megállapodni, akkor lesz a bátorságunk a megállapodást felrúgni, ugyanakkor a bizottságot kérjük egy jogszabály javaslat beterjesztésére, E tekintetben kérdés, hogy van-e szándékuk ezt megtenni. Aztán itt van a harmadik rész, a fogyasztók magatartását erőteljesen befolyásoljuk a videoportálok, különböző internet oldalak esetében az új technológiai fejlemények. Hogyan kíván a jövőben ezen kérdésekkel bánni? Tak jestli jsem to zachytila, je to troj otázka kvůli času. Köszönöm szépen a kérdést. Hogyha jól értettem, akkor tulajdonképpen három kérdést tett fel nekem. Az első kérdés arról szólt, hogy hogyan fogom én figyelemmel kísérni a jogszabályok végrehajtását. Hát természetesen ezt meg fogom tenni, és hasznos eszközök állnak a bizottság rendelkezésére. A végrehajtási szakasz sosem kerül be a médiában, nem tálalják ezt a közvéleménynek, pedig ettől függetlenül, hogy nincs a reflektorfényben, mégis nagyon fontos. Ami a biztonságos adatkikötőket illeti, ez az egyik legösszetettebb téma, amelyel én valaha foglalkoztam. Ez a kérdés egy olyan terület, ahol az állampolgárok személyes adatainak a védelme forog kockán. Ez egy alapvető emberi jog, amelyet egyébként az alapjogi karta is elismer. Tehát ezt egész egyszerűen nem lehet megkérdőjelezni, és nem lehet ebből engedni. Semmilyen esetben sem. Akkor sem, hogyha ezek az adatok elhagyják az európai kontinenst és én értem, és nagyra becsülöm mindazok, mindazt a munkát, amit ön és kollégái végeztek a biztonságos adat kikötő témájában, illetve hogy azt a kérdést tették fel, hogy valóban biztonságos-e mindez. Azt mondják, hogy komoly aggájaik vannak. Én is azt mondom, hogy nekem is komoly aggájaim vannak. És ezzel kapcsolatban, hogyha ezt elmondják, én is elmondhatom, hogy igen, függesszük fel addig az alkalmazását, amíg nem tudunk ebben teljesen bízni, és nézzük meg, hogy mi van a kezünkben, mit tudunk addig alkalmazni, milyen eszközt tudunk használni. Hogyha engem megerősítenek ezen a poszton, akkor én folytatni kívánom ezt a vitát, és nagyon alaposan kívánom elemezni ezt a kérdést, meg kívánom vizsgálni azt, hogy ez a rendszer valóban biztonságos-e vagy sem, illetve hogy milyen lehetőségeink vannak egy olyan rendszer létrehozására, amely megérdemli a bizalmunkat. Aztán a keresőmotorok, hát ez is egy hatalmas téma. Ha újra megkapom ezt a kérdést, akkor visszatérek rá nagyon szívesen. Vannak már ugye például a Google és Spanyolország perben döntések, és meg felnyílt a szemem az kérdés bonyolultságára, de most nincs elég időm. Elnök úr, nagyon bonyolult összetett kérdést kapott, úgyhogy ne aggódjon biztos jelölt asszony. A következő, Claude Morales, azaz jó magam, úgyhogy most én fogom feltenni a kérdést, remélem be tudom tartani a a rendelkezésre álló időt, Fosszúr kapja meg addig a kalapácsot. Tehát a jogorvoslat és a biztonságos adatkikötők témája még mindig. Van egy aggályom Kicsit más ez, mint hosszú ragája. A kezdeti eszmecserék során kiderült, hogy a biztonságos adatkikötő, illetve a keretmegállapodás kérdése tulajdonképpen megoszlik, most sok különböző biztos felelős ezekért, a parlament számára pedig ezek nagyon fontos témák, amelyek gyakorlatilag azonnal szeretnénk előrelépni. Hogyan tudná azt elérni, hogy rögtön legyen egy biztos, aki foglalkozik a parlament aggájaival, és hogy ne vesszen el ez a téma sok biztos között. És a habeas corpus kérdés, amelyel az én jelentésem foglalkozott, ezért teszem felé én a kérdést. Ezzel kapcsolatban volt még egy jelentés, tehát kérdezem, hogy ön mit fog tenni annak érdekében, hogy segítse a parlamentet, hogy ezzel a dossziéval is előre tudjon haladni. Köszönöm szépen, betartottam az időt. Otázka ochrany dat a Köszönöm szépen. Az adatvédelem, illetve az, hogy igen szigorú normák vannak az Európai Unióban, amelyeket be kell tartani, ahogy ez szerepel az adatvédelmi javaslatban is. Ez egy olyan terület, amely több biztos hatáskörébe is beletartozik. Én egyébként Ansip úrral már beszéltem, biztos jelölt úrral, ő a másik biztos, aki ebben a témában felelős, és abban már megállapodtunk, hogy együttműködve fogunk eljárni, tehát koordináljuk a munkánkat. Amint az új bizottságot megerősítik, azonnal meg is kezdjük a munkát, és eldöntjük, hogy hogyan kezeljük az adatvédelmi kísér kérdést, tehát hogy az európai állampolgárok adatai, amelyek kikerülnek az európai kontinensről át az óceán túlpartjára, milyen védelmet élvezzenek. Ez egy olyan téma, amely nagyon fontos téma, egész egyszerűen szükséges a bizalmat helyreállítani az Egyesült Államok és az Európai Unió között, mert ezt a bizalmat valahogy aláásták az eddig történtek, ugye a Snowden botrányra gondolok, illetve más ügyekre és bizonyos fajta jelekre, amelyek azt mutatták, hogy az amerikai Egyesült Államok bizonyos hivatalai és ügynökségei ezeket az adatokat más célokra is felkívánják használni, másfajta biztonságpolitikai célokra, egyfajta preventív módon kívánnak eljárni, tehát gyakorlatilag még nem tudják előre, hogy pontosan milyen célra lesznek ezek az adatok a jövőben felhasználva, és kérik őket, ez a számunkra nem elfogadható. Nagyon összetett kérdés ez, és kényes téma, amit az Egyesült Államokkal mindenképpen meg kell vitatnunk, de még egyszer mondom, hogy nem fogok engedményeket tenni az adatvédelem témájában. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Most az ECR frakció nevében Timothy Körkop teheti fel a kérdését. Biztos jelölt asszony, szerintem az európai elfogató parancs nagyon fontos eszköz volt a határokon átnyúló terrorizmus és bűncselekmények elleni küzdelemben, de ez még távol van a tökéletestől. Engem érdekel, hogy az Európai Bizottság mit lép a parlament aggájaira, például az arányosság terén, különösképpen, hogyha kisebb bűncselekményről van szó és engem az is érdekel az igazságszolgáltatásban. Ugye láttuk azt, hogy az Európai Bizottság komoly erőforrásokat szent az úgynevezett legacy projektekre, mint például az Európai Főügyész, illetve az Európai Értékesítési Jog, és így tovább. A bizottságnak mi a véleménye? Nincs, nem lenne szüksége mondjuk egyfajta áttekintési időszakra és prioritizálásra, hogy felülemelkedjünk a jogi kereteken belül meglévő problémákon? pokud dostanu vaši... Köszönöm szépen. Hogyha megkapom az önök bizalmát, akkor garantálhatom, hogy minden nap foglalkozni fogok ezekkel az ügyekkel, attól függően, hogy mire van szükség. A hatékonyság követelménye az egyik legfontosabb prioritása számomra, ami a európai főügyészt, illetve az értékesítési jogot illeti, Erről nagyon szívesen beszélek majd később, biztos is vagyok benne, hogy fogunk róla beszélni. Ez gyakorlatilag az értékesítési joga határokon átnyúló üzleti tevékenységet egyszerűsíti, és az európai adófizetők pénzének a felhasználását is figyelni a földgyészi hivatal, tehát ez nagyon fontos. Az első kérdése az európai elfogató parancsal volt kapcsolatos, most erre térnék vissza. Szerintem ez egy sikertörténet, nagyon hatékony eszköz került a kezünkbe, amelynek a segítségével a bűnözésre szemben fel tudunk lépni Európában. Nincs mit elrejteni Európában, vagy nem lehet mit elrejteni Európában, mert az elkövetők, illetve gyanúsítottak most már igen hatékony működő intézményekkel és struktúrával néznek szemben, hogyha nem tévedek, akkor kb. 15 ezer ilyen értesítés születik évente. Tudom, hogy az európai elfogató parancs bevezetésekor azért voltak problémák, mert triviális dolgokra is felhasználták, de azt hiszem, hogy ez azért már megszűnt, sikerült megoldani ezt a e, problémát, ezt a jelenséget nem, egy, nem irányelvi szinten, hanem alacsonyabb szinten. De hadd mondjam még egyszer, hogy én mit szeretnék. Nagyra értékelném, hogyha nem változtatnánk semmifajta jelentős módon az európai elfogató parancsot a jövőben. Szerintem még hagyni kellene egy kis kifutási időt ezeknek az eszközöknek, hogy működjenek, hogy stabilizálódjon a helyzet, és nem kellene változtatnunk a jogszabályi kereteket. Köszönöm szépen a liberális frakció. Következik Sophie Intvelt. Köszönöm. Elnök úr, üdvözlöm, biztos előtt asszony. Juncker úr azt kérte öntől, hogy a diszkriminációmentes irányelvet prioritizálja. Az de természetesen támogatja ebben, de az LGBT közösséget nap mint nap erőszak és homofóbia áldozataként találjuk a munkahelyen, az iskolában és a családjogban egyaránt a homofób, meleg ellenes gyűlöletbeszéd a politikus körében is mindennapos, és az egynemű párokat is korlátozzák a családjogban. A családjog tagállami kompetencia, hatáskör, ezt tudjuk, de az Európai Unió kötelessége, hogy az alapjogi karta és a szerződések értelemben biztosítsa, hogy mindenkit vele egyformán bánjanak, és mindenki szabadon mozogosan az Európai Unióban. Véget kell vetnünk a diszkriminációnak és a homofóbiának. Az Európai Parlament és tíz tagállam éppen ezért LGBT jogok terén egy úti tervet követelt, például legutóbb a csak jelentésben. Jóróva asszony az Európai Parlament és a tagállamokkal karöltve segít majd az LGBT jogokra vonatkozó úti terve elkészítésében? Ano, děkuji vám eh, za otázku. Vy jste eh, řekla řadu věcí. Köszönöm. Köszönöm Inetveld asszony kérdését. Egy percben nagyon sok mindent mondott el, most nem is ismétlem el ezeket. Valóban a diszkrimináció ellenes irányelv a fő eszközünk ebben a harcban. Ez segíthet megoldani a még meglévő problémákat. Ami pedig a direkt kérdését illeti, nem az én kezdeményezésem lesz ez, de az LGBT jogokra vonatkozó stratégiát fontosnak tartom. Ha tudom, 25 millió európai polgárról van szó, akiknek joguk van ugyanolyan jogokat élvezni, mint bárki másnak, és akiknek joguk van a védelemhez, például a homofób szóbeli vagy fizikai támadások elleni védelemhez. Ahogy említettem, szeretem az olyan dokumentumokat, amelyekben fontossági sorrendet állítunk fel, és azt, hogy a különböző cselekvés, a cselekvési terv különböző felépéseért melyikért ki a felelős, tehát a hatáskörök, felelősségi körök pontos leírását én szeretem a mindennapokban, éppen ezért ez esetben a tagállamokra kell támaszkodnunk, és nagyon sok tagállam szeretné, hogyha megszületne egy ilyen európai szintű LGBT roadmap, azaz úti terv. Azt hiszem, hogy ez fontos eszköze lehet a, a homofób támadások visszaszorításának. Más rendelkezésemre álló eszközöket, például felvilágosító kampányokat, kiadványokat, dokumentumokat is felhasználok majd. A, a az említett cél elérésére. Köszönöm. A GUE nevében Marie-Christine Versia következik. Merci, euh, monsieur le Köszönöm, elnök úr. Jórova asszony, kérdésem az ön tárcát illetően milyen fontosságot tulajdonít a fogyasztóvédelmi szervezeteknek és jogaiknak, a jogállamiság érvényesülésének az alapjogok tiszteletben tartása, mert így is igencsak nehézkes az egyes tagállamokban az Európai Bíróság hitéletei nyomán is. Itt említenék egy példát, azután, amelyet Enfeld asszony említett az LGBT esetében. A romák kérdéséről van szó, a legdiskrimináltabb csoport ez az EU-n belül, létezik egy útitáv, létezik egy stratégia tekintetben, a statisztikák drámai helyzetet mutatnak, és első ízben történik meg ezen a területen, a jogterületén, hogy a bizottság egy jogsértési eljárást kezdeményez. Az önök országa az érintett, Jóróval asszony, a cseh ez egy valódi kihívás az ön számára. A kérdés tehát az, hogy hogyan kíván előrelépni ezen a területen, a ö, diszkriminációs ügyben, annak érdekében, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák végre az alapvető jogokat, és különösen romák alapvető jogait. Milyen konkrét javaslatokkal áll majd elő? Ano, děkuji. Jestli jsem vyvolala... Köszönöm szépen Verzsi Ászony, a kérdését, hogyha azt a benyomást keltettem önben, hogy a fogyasztói jogokra és a gazdasági kérdésekre fogok koncentrálni a munkám során, nos, akkor valami félreértés van. Az emberi jogok kérdése számomra egy olyan átfogó téma, amely mindent át kell, hogy hasson. Ez, ez, ez egy, egy, egy olyan fix pont az Európai Unióban, ami körül forog minden. Olyan, mint ez a, kicsit mint a sarcsillag, körülötte forog minden más. Nos, az Európai Bizottság eh, levelét eh, küldött eh, Csehországnak a roma származású gyerekekkel szembeni diszkrimináció miatt a kisegítő iskolákba került roma gyerekek nem élveznek esélyegyenlőséget. Ez számomra elfogadhatatlan ez a helyzet, azt hiszem, hogy ezt a problémát meg kell oldani nem csak Csehországban, hanem más uniós tagállamokban is. Tehát a roma gyerekek kisegítő iskolába való beiskolasztatása igen komoly probléma. Arra kért kérte az Európai Bizottság, hogy Csehország, a cseh kormány valahogy oldja meg ezt a problémát, de hát itt most nem a cseh kormány képviselem, ezért nem kell őket megvédenem. Két hónapos határidőt kapott Csehország, remélhetem, hogy két hónapon belül jó híreket kapunk Csehországból. Mik a rendelkezésünkre álló eszközök? A romák társadalmi integrációja egy nagyon szerteágazó és bonyolult kérdés. Az Európai Unió és a tagállamok Egyértelmű stratégiákat kell, hogy kidolgozzanak. Együtt kell az a helyi, a regionális, a tagállami és az európai színnek működnie ez ügyben minden szerv között. A helyi szinten jó néhány év tapasztalattal rendelkezem ez ügyben. De mi hiányzik? Nos, a kölcsönös megértés. Mit szeretne a többség, és mit akar a kisebbség, de hát ez egy nagyobb filozófiai kérdéskör. Köszönöm. A következő kérdést Jean Lambert teszi fel a zöldek nevében. Parancsol, parancsolj, Jean. Köszönöm, elnök úr, biztos jelölt asszony. LGBT roadmap. Az LGBT úti tervvel kapcsolatban nagyon érdekes volt a válasza. A Horizon digitális eh, diszkrimináció ellenes irányelvvel kapcsolatban az írásos válaszában egyértelműen kimondta, hogy politikai akadályok maradtak már csak. Kérem, hogy szóljon pár szót arról, hogy hogyan kívánja eh, legyküzdeni ezeket a politikai akadályokat, illetve hogy mely tagállamoknak van problémájuk ezzel a problémával. És hogy a többi tagállam hm, és a civil szervezetek előtt az Európai Parlament támogatja őt ebben a <laughs> harcban. Kinek a támogatására számíthat az Európai Biztosok Kollégiumában annak érdekében, hogy a diszkriminációmentesség irányelve elfogadásra kerüljön, és az alapszerződés kettes alapcikkében foglalt esélyegyenlőségi kritériumot végre valahára teljesítsük. Köszönöm, Lambert asszony! a horizontális diszkrimináció ellenes irányelv, ahogy azt ön is említette, több tagállam részéről ellenállásban ba ütközött a tanácsban. Ez sajnálatos, szeretném ugyanis az előre látható jövőben tető alá hozni ezt az irányelvet konkrét időpontokkal nem dobáloznék, de van elképzésem arról, hogy mikor lehet ezt reálisan megvalósítani. Vannak egyes tagállamok, amelyek ellenállnak, megvannak az okaik erre. Kapcsolódnék itt a saját személyes tapasztalataimhoz. Jogot végeztem, de már felnőtt fejjel. Eredeti szakmám szerint kultúrantropológus lennék. És azért jól tudom, hogy minden társadalom, minden állam, minden országnak megvannak a sajátosságai, a, a, a történelmi hagyományok, megszokások és tabuk sajátos elegyéből alakul ez ki. Ezeket kell leküzdenünk, ezeken kell felül e- e- emelkednünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy ezek az akadályok megszűnjenek, és elfogadhassuk végre az említett irányelvet. Um, Köszönjük, biztos előtt asszony. Kérem, ön is tartsa magát a két e, perchez. Biztos jelölt, mondom, jelölt ez a fontos része. Az Christina Winberg a következő hozzászóló. Eh, tim... Köszönöm. TF EU. A 21-es cikk alkalmazása valóban ö, hiányos. a saját szülők felkeresése eset kommittéjében. Av EU-domstolen och som jag är säker på att vissa medlemsstater kommer ta upp under... Felmerül az a, védés, az a veszély, hogy a bevándorlókhoz csatlakozik, a családjuk és feketén dolgoznak. Nos, ez egy szociális idegen forgalmat idézhet elő. A szabad mobilitásra vonatkozó témakör az ON portfóliájába tartozik. Kérdés az, hogy a 21-es cikk ezen következményeivel kivenne foglalkozni a mandátum alatt. K tomu bych chtěla říct, že volný pohyb osob je... Nos, erre a következőket tudom mondani. Az emberek szabad mozgása felengedhetetlen az Európai Unió működése szempontjából. Én is elemeztem már ezt a helyzetet az egyes tagállamokban, amikor a szabad mozgás alapelvét megismertem. És kiderült számomra, hogy a tagállamoknak megvannak a saját nagyon jó eszközeik, hogy ezekkel a fajta visszaélésekkel szemben fel tudjanak lépni. Konkrétan két eszközre is gondolok amelyeknek a segítségével ki tudják értékelni, hogy az érintett országba érkezett személyek magatartása ellentmond-e a közrend alapelveinek. És aztán felmerül az a kérdés, hogy ezek az emberek visszaélnek-e vagy sem az állami ellátásokkal és rendszerekkel a tagállamok működtetik ezeket a rendszereket, és akkor is fel kell lépniük, amikor a szabad mozgáshoz való jog akadályoztatva van, illetve akkor is, amikor visszaélnek a szociális szolgáltatórendszerekkel, ellátórendszerekkel. Szerintem arra van szükség, hogy ezt a helyzetet továbbra is figyelemmel kísérjük. Az én információim szerint a bizottság a szabad mozgáshoz való joggal való visszaéléseket folyamatosan figyelemmel kíséri és kiértékeli, és javaslatot fog letenni az asztalra, hogy megoldjuk ezt a feladatot, ezt a helyzetet oly módon, hogy a szabad mozgáshoz való jog ne sérüljön, ne csorbuljon. Amennyiben elfogadhatatlanná, tarthatatlanná válnak az állapotok, és jogalkotási beavatkozásra van szükség, akkor lehet, hogy erre szükség lehet, de a jelenlegi információim szerint a jelenlegi jogi keretek elegendőek. Viki miért következik a függetlenek nevében? straks hoedster van het verdrag waarin gelijkheid een prominente plaats heeft gekregen. Nos, uh, az a nők esély, esélyegyenlősége még nem került százszerzőkosan elismerésre. Egyre több bevándorló érkezik iszlám országokból. Az esélyegyelőség tekintetében ez is szerepel az ön munkaprogramjában, ez, az ezzel, fog, ezzel való foglalkozás. Jsem naprosto přesvědčena, že lidé, kteří přichází, az a meggyőződésem, hogy azok az emberek, akik az Európai Unióba érkeznek, ugyanolyan kötelezettségekkel is rendelkeznek, tiszteletben kell tartaniuk az érvényben lévő jogszabályokat, csak úgy, mint az itteni állampolgároknak. Amennyiben tehát jogsértésekre van bizonyíték, akkor vannak ilyen eszközök, vannak olyan eszközök, amelyeket eh, itt használni lehet, és meg lehet oldani ezeket a problémákat. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy most az iszlámot vagy más vallásokat értékeljek, vagy ezekről véleményt mondjak. Én csak annyit tudok mondani, hogy ha az Európai Unióról beszélünk, és az itt élő emberekről, függetlenül attól, hogy milyen vallásúak, mindenki, aki itt tartózkodik, ugyanazokat a jogszabályokat köteles betartani. A nők jogai, remélhetőleg majd még egy másik kérdés-válasz forduló tárgyai lesznek, de hadd mondjam, hogy nem csak iszlám államokból érkező személyek sértik meg a nők jogait. Azt hiszem, hogy ennél szélesebb a jelenség, és ezzel foglalkozni kell. Zsehovszki Tomás következik. Biztos jelölt asszony, két kérdésem van önhöz. Az első a következő. Hogyan tervezi újra értékelni azt a tervet, amely szerint a főügyész, Európai Főügyész Hivatalát a Eurojust struktúrájába építenék be, ugyanis ennek nem lenne semmifajta plusz költsége. Azonban az igaz, hogy a Eurojust által kezelt esetek száma folyamatosan nő. És a lehetséges esetek az EPPO tehát a földgyiszi hivatal alá tartozó lehetséges esetek száma is egyre nő, és a kettőt mégis összevonnák. Még egy kérdés. Avramopulos úrhoz fordult a frakcióm az a határokon átnyúló ö, harcosok témájában. Én most önnek felteszem ugyanezt a kérdést jogi szempontból vannak olyan Európai Uniós állampolgárok, amelyek harmadik országokban, konfliktusokban harcolnak, és előbb-utóbb visszatérnek az Európai unióba. Mi az ön véleménye? Ezeket az állampolgárokat bíróság elé kell állítani, és így ítélni felettük, tervez közös útmutatásokat elfogadni az Európai Unió bíróságai számára, hogy hogyan járjanak el ezekkel az állampolgárokkal kapcsolatban? Evropskému prokurátorovi ve vazbě. Nos, a, először a főügyészi hivatalal kapcsolatos kérdésre válaszolok. Utána pedig majd a Eurojust-tal foglalkozunk. Ami ami a Eurojustot illeti, tőlük azt várják, hogy hátteret nyújtsanak az együttműködéshez, a vizsgálatokhoz, de pénzügyi hatása a javaslatnak nincsen, én azt gondolom ha jól értem a, az elmondottakat, akkor ön valószínűleg az Olafra gondolhatott. Az Olaf szorosan kell, hogy együttműködjön majd a főgyészi hivatalal, hiszen a munkájuk összefügg. A főgyészi hivatal is a bűncselekmények ellen lép majd fel az Európai Unió pénzügyi érdekeivel szemben elkövetett bűncselekmények ellen, és ugye ez, ez az Olaf hatásköre is. Tehát, ami a Eurojustot illeti, lehetséges, hogy ennek az egész javaslatnak semmifajta költsége nincs. Megígérem, hogy megvizsgálom ezt az ügyet, és hogyha előre tudunk lépni, hát úgy gondolom, hogy előre fogunk lépni, mert szükséges, és egy működőképes struktúrát tudunk létrehozni a főügyészi hivatal esetében, hogy azt is, hogy ez működjön a tagállamokban, akkor nyilvánvaló, hogy a költségeket világosan meg kell fogalmaznunk, és azt is, hogy ezek hogyan, milyen viszonyban vannak ahhoz a, azzal a hozzáadott értékkel, amelyet a főgyészi hivatal jelent. Ami a transnacionális harcosokat illeti, véleményem szerint az érintett tagállamok büntetőjogában szerepelnek ezek a rendelkezések, tehát olyan személyekkel kapcsolatban, akik harmadik országokban, terrorista tevékenységekben vesznek részt, majd hazatérnek, őket bíróság elé lehet állítani, és így is kell tenni. De én szerintem ez a tagállamok hatásköre, de meg fogom ezt vitatni a kollégáimmal. Nagyon szigorú vagyok az idővel, biztos jelölt asszony, mert így az utolsó kérdezőknek nagyon kevés ideje marad, és nem szeretnék diszkriminálni. A következő kérdés feltevő a szocialista frakcióból Szoreja asszony. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mrs. Jorova, today the... Köszönöm, Jóróva asszony. Az Európai Unió Unió Roma ügyben a társadalmi integrációra koncentrál. A szélső jobb oldali pártok roma ellenességet ha, ből próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Az Európa Tanács e, említi ajánlás, az Európai Tanács, a tanács is említi a romák társadalom integrációját. Ön szerint hogyan lehet a, a roma ellenesség ellen fellépni, amelyet mondom, említenek ezek a dokumentumok, esetleg az Európai Uniós koordináció erősödhet a tagállamok között a romák jogainak érvényesülése tekintetében a, a nemies egyenlőség, illetve a többszörös diszkriminációra külön hangsúlyt helyezve. Děkuji, Post, za, za otázku. Köszönöm, Post asszony. A roma kérdésre már próbáltam válaszolni, vagy reagálni, talán nem kimerítően tettem. A romák európai társadalmakban történő integrációja, amely egyébként igen komoly gazdasági vonatkozásokat is felvet, hiszen a munkaerőpiac integrációjukat is elő kell segíteni. Nos, ez egy rettenetesen összetett és bonyolult kérdés. Mert más és más kép jelenik meg a roma ellenesség az egyes tagállamokban. Éppen ezért egy egyen megoldás nem nagyon lehet működőképes minden országban. Jó az, hogyha van egy európai szintű stratégiánk, jó az, hogyha a tagállamokat arra kérjük, hogy nemzeti stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek eh, tükrözik a sajátságos helyzetüket és a rájuk jellemző problémákat, és ennek megfelelő sajátságos megoldásokat javasolhatnak, arról nem is beszélve, hogy a helyi szereplőket bevonhatják ebben. Négy területre kellett tekintetben koncentrálni, ez egyik az oktatás, a kisegítőiskolák iskolák esetét már ugye említettem, a szociális lakhatás, az egészségügy és a munkaerőpiaci intézkedések. Ez a négy terület az, ahol közös erőfeszítéseket kell tennünk a romák társadalmi integráció érdekében. És itt most nem csak az unió és a tagállamok kapcsolatára kell gondolni, hanem a tagállamokon belüli együttműködésre is szükség van a központi kormányzat, regionális és főként az önkormányzati szervek között. The next speaker for the ECR group is Mr. Timothy Kirkhope következik az ECR frakció nevében. I was disappointed in your response to my... Az előző kérdésemre az európai letartóztatási parancsal kapcsolatban nem voltam elégedett a e, válaszával, mert reformot vár az Európai Parlament. Mint jogász-jogásztól kérdezem, a jogi hagyományokat hogyan kívánják tiszteletben tartani, itt nem csak a common law és a, eh, a kontinentális eh, jogi berendezkedésű országok között, hanem a vegyes rendszerű országok esetében is. Uniós szintű diszkriminációt eh, horizontális jogszabályok nélkül hogyan lehet elérni? Az alapjogok mindenkire vonatkoznak. Miért van az, hogy a fogyatékkal élők diszkriminációja miért került ki az igazság ügy és alapjogok témakörből, és került a munka és szociális ügyek tárcájához. Hát ez nyilván nem lehet helyes. Ezt sem dobře pochopila, měla bych se vyjádřit tomu, jak se dívám na, na eh, právní... Ha jól értettem a kérdését, hogyan látom a, a, a jogi hagyományokat a különböző tagállamokban. A common law és a kontinentális jog két teljesen más jogrendet eredményezett. Ha jól értettem a kérdését, a fogyatékkal élők hátrányos megkülönböztetése tekintetében a horizontális diszkrimináció ellenes irányelv a megfelelő eszköz arra, hogy felépjünk ez ellen, hiszen ez kiterjed eh, a fogyatékkal élőkre, a, a munkanélküli fogyatékkal élőkre is, hogy olyan szolgáltatásokhoz is egyenlően férjenek hozzá, mely a nem fogyatékkal eh, élők számára teljesen természetes. Szerintem nem feledkeztünk meg a fogyatékkal élőkről. Ami pedig a diszkrimináció elleni harcot illeti, teljesen igaza van. Én magam is gyakran felteszem magamnak azt a kérdést, hogy kemény joga eszközével kell -e élnünk. Néha a jogalkotók naív erőfeszítéseket tesznek ezen a téren, hiszen a nemzeti hagyományokat nem veszik figyelembe, és így hatástalan is a fellépés. Éppen ezért a kemény a soft eszközökre, a puha jogi eszközökre van szükség. Úgy érzem, hogy a, a rendeletek és az irányelvek, ezeket jó hiszeműen fogadjuk el, szeretnénk őket átültetni a gyakorlatba, az alap jogok mentén, de fontos, hogy az emberek felvilágosítását se felejtsük el, és a civil szervezetek bevonását, akikre nagyon fontos feladat hárul. A néppárt nevében Csáki Pál következik. Vážená ctěná paní Jourová, I highly appreciate what you... Jourova asszony, a diszkriminációnak nem lehet helye az Európai Unióban. Ön ezt mondta. Én autochtonóz őshonos, az őshonos kisebbségekről szeretnék kérdezni. Milyen lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a diszkrimináció ellenes jogszabályokat kiterjesszék az őshonos kisebbségekre is arra, annak érdekében, hogy ezeket megfelelő védelem érje. Második dologban, hogy Második kérdés, hogyan tudja azt garantálni, hogy ezek a kisebbségek egyelő jogokat élveznek, és egyelő bánásmódban részesülnek, ugyanúgy, mint a társadalom többi része? Végül pedig az utolsó kérdésem, milyen lépéseket kíván tenni azon tagállamokkal kapcsolatban, amelyek nem tartják tiszteletben a nemzeti kisebbségek, őshonos kisebbségek jogait, és ahol ezeket a kisebbségeket diszkrimináció éri? Köszönöm. Děkuji za dotaz. Já jsem měla na toto téma... Eh, Köszönöm a kérdést. Nagyon érdekes eszmecserét folytattam a témában. A Bécsi Emberi Jogi Hivatal elnökével, igazgatójával, és ebből megtudtam, hogy az ügynökség véleménye szerint ez egy megoldandó probléma Európában. Azt kérdezi tőlem, mit fogok tenni. Először is átnézem a tanulmányokat, az adatokat, a statisztikákat arról, hogy az egyes tagállamokban hogyan bánnak a kisebbségekkel. Azt hiszem, különböző a tagállamok megközelítése, és még nem rendelkezem pontos információkkal erről minden tagállamban. Azonban a nemzeti kisebbségekre érvényes az összes jogszabályi rendelkezés, amely az állampolgárokat védi a diszkrimináció minden, formájából, minden formájával szemben, tehát ők ugyanolyan védelmet kell, hogy élvezzenek, mint bármely más kiszolgáltatott társadalmi csoport tagjai. Ami pedig a végrehajtást illeti. Az Európai Bizottságnak megvannak az eszközei arra, hogy eljárjon, amennyiben egy tagállam nem tartja tiszteletben ezeket a e, jogszabályokat, a joganyagot, tehát megvannak az eljárások és lépések, amelyeket a bizottság megtehet, mint más e, esetekben, de most nem tudok a részletekbe bocsátkozni. Um, a szocialista frakció nevében a Libe Bizottság volt elnöke, López Aguilar úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, biztos jelölt asszony, itt vagyok. Még egyszer sok szeretettel köszöntöm itt az Európai Parlamentben és a meghallgatáson és a Libe szakbizottság által feltett kérdések körén. Ön kifejezte azt, hogy azt a véleményét, hogy érdekli őt a belső piaci portfólió. Hát hadd mondjam el önnek, hogy az igazságszolgáltatás, a nemek egyenlősége egyáltalán nem kisebb jelentőségű tárca ennél, és tulajdonképpen az Európai Unió egyik leg jelentősebb tárcája. Én pont a szabadság, az igazságszolgáltatás és biztonság témájában tennék fel önnek egy kérdést az együttműködésről, illetve a fő ügyészi hivatalról. Ez, ez most egy olyan anyag, amely még készül, és az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel együtt dolgozik. Ez az első alkalom, hogy büntetőjogban dolgozhatunk, jogalkotás részesei lehetünk. Tehát először is mi az ön véleménye a rendelettel kapcsolatban, és mi a véleménye a tanács álláspontjával kapcsolatban, a tanácsi álláspontról mi a véleménye az Európai Főügyészi Hivatallal kapcsolatban. Aztán pedig az eljárás jogi csomag, a vádlottak jogaival kapcsolatban mi a véleménye, és a harmadik kérdésnek pedig, hogy hogyan fog arról gondoskodni, hogy az érintett ügynökségek, az Eurojust, az Europol, az Európai Főügyészi Hivatal és az OLAF együttműködve járjanak el, valamint, hogy következetesek legyenek, és az Európai Alapjogi Kartát tiszteletben tartsák. Děkuji vám, to byla složená otázka ze tří velkých tém. Köszönöm. Ez a kérdés tulajdonképpen három hatalmas témát ölelt fel. Az időkeretek miatt nagyon röviden tudok csak válaszolni. A főügyészi hivatalra való hivatkozás az a szerződés 86-os cikkében található, ugye ez követeli meg ennek az intézménynek a létrehozatalát azért, hogy az európai adófizetők érdekeit védjük, hogy a korrupcióval és a csalással szemben fel tudjunk lépni, ha az az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen történik. Nagyon stabilan, erősen megvan ez a jogalap a szerződésben és remélem, hogy a tagállamok érteni fogják ennek az intézménynek, vagy az intézmény létrehozásának a célját, és el fogják ezt fogadni. Egy dolog a struktúrát létrehozni, és egy másik, hogy utána a földgyészi hivatal, illetve a tagállami igazságszolgáltatások között az együttműködés hogyan alakul ki ahhoz, hogy ezt a jó együttműködést kialakítsuk, illetve ennek a struktúráit felépítsük, hosszas szakmai vitára lesz szükség. A jogalkalmazás és a kommunikáció és rengeteg más kérdés van, fel, van itt, ami felmerül, de nincs időm, hogy a részletekbe bocsátkozzak el. Felejtettem a második kérdést, mert nem tudom elolvasni a saját kézírásomat, de ettől függetlenül az OLAF, a büntetőjog és így tovább. Mit kívánunk tenni a földgyészi hivatala kapcsolatban bármilyen lépéshez a, ezeknek a szerveknek, a Eurojust, a Europol, az OLAF és a földgyészi hivatalnak az együttműködésére van szükség. És egyébként ezt a fajta együttműködést vetíti is előre a javaslat. A második kérdését leírtam, sajnos nem tudom elolvasni a kézírásomat, úgyhogy nem tudok rá válaszolni. Biztos jelölt asszony, akkor kap egy kis segítséget López Aguilar úrtól az jog. Igen, igen, köszönöm szépen. Egyetértek a javaslatokkal, hogy most eh, a jelenlegi formájukban vannak, tehát a, a ártatlanság vélemével is, illetve a gyerekeknek eh, eh, biztosított védelemmel is. Biztos jelölt asszony, Köszönöm szépen, hogy még erre az utolsó összetett kérdésre is válaszolt. Szeretném megköszönni a LIBE szakbizottság tagjainak nevében, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és most pedig átadom az elnökséget, az elnöklést egy kis átrendeződés után Vicky Fordnak, aki az ITRE szakbizottság nevében fogja folytatni az ülést.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 Thank you, Madam, Madam Jourova. The, the ladies are now taking the chair. Női kézbe kerül végre az irányítás. Jourova asszony. Belső piaci és fogyasztóügyi kérdésekkel folytatjuk. az IMCO rövidítése bíró szakbizottság a belső piac működésért felelős, ideértve a potenciális piaci akadályok lebontására, beleértve a digitális belső piacot. Különösen fontos számunkra a gazdasági a fogyasztó gazdasági érdekének előmozdítása és védelme, illetve az egységes belső piaci szabályok és a fogyasztói jogokra vonatkozó szabályoknak való érvényszerzés is az önasztalára kerül majd. Arról leszünk kíváncsiak, hogy az ezen a téren fennálló kihívásokkal mit kíván ön kezdeni. Nagyon érdeklődve várjuk azt, hogy operatív szinten milyen változásokat hoz ez a fogyasztói szakértelemmel kapcsolatos az Európai Bizottságban váló változások. Az első kérdés feltevője Metzola asszony a néppárt részéről. nesprimi Köszönöm szépen, sajnálatosnak mondta azt, hogy Timothy Kirkhope, hogy nem önhöz tartozik a fogyatékkal élők kérdése. Mi a honlapokkal, a fogyasztóvédelmi honlapokkal kapcsolatban, azt hiszem ez nagyon fontos eszköz lehet. Három kérdésem van ezzel kapcsolatban, amennyiben beiktatják hivatalába, vállalja, ígéri, hogy biztosítja, hogy ezeket az eszközöket létrehozzák, milyen konkrét intézkedéseket tenni kíván annak érdekében, hogy egyszerűsítjük csük ezeket az összehasonlító fogyasztói oldalakat, árösszehasonlító oldalakat például. Érdemes lenne esetleg egy olyan uniós jóváhagyási rendszer bevezetni, amely, amely mint egy jelzi, hogy az Unió által jóváhagyott ilyen árösszehasonlító oldalról van szó. Másodszorban a, a hogyan kívánja azt biztosítani, hogy megfelelő erőforrások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a megfelelő fordítások rendelkezésre álljanak a fordítók szemére minden nyelven. Thank you. Köszönjük. Köszönöm Mecola asszonynak a kérdését. Nos, általában szólva az, az internet hasznos eszköz, de rossz kezekbe kerülve veszélyes fegyver is lehet. Főként akkor, hogyha a, a, a fogyasztó nem megfelelően óvatos, félrevezető információval, vagy család kereskedők szátjára tévedve járhat a, az ember, az óvatlan fogyasztó, és újra és újra beleszaladhat ebbe a hibába. Főként igaz ez mondjuk a gyerekekre, akiket különös mértékben védeni kell az ilyen online csapdák ellen. Ugyanez igaz az idősebbekre, akik nem tudják mindig kellően felvenni az internet ritmusát. Tehát biztosítanunk kell, hogy félrevezető információ ne jelensen meg az interneten, legalábbis most a fogyasztói szempontból nézve. Világos, egyszerű, érthető információt kell biztosítani a fogyasztók számára. Vannak olyan tagállami intézmények, szervek, amelyek a digitális piac tér felügyeletét látják el. Azt vizsgálják, hogy a az ilyen tisztességtelen e, eljárások, vagy tisztességtelen piaci viselkedés ne legyen gyakori. Nos, konkrétabb választ nem tudok adni, mert ez igazából nem a szakterületem. Ami pedig a fordításokat illeti, és az erre elkönyvített pénzeket, ezt alapvető fontosságúnak tartom. Narážel na, na problém Azt hiszem, hogy az online vita rendezési rendszer esetében is felmerült ez a probléma, az elektronikus igazságszolgáltatás terén ugyanez a probléma felütötte a fejét. Nos, úgy érzem, hogy eh, az, az megengedhetetlen, hogy megfelelő források ne álljanak rendelkezésre. A fordításra mindenki saját anyanyelvén használhassa ezeket a rendszereket. Nyilván önök is tudják. hogy az intercámhoz tartozik ez, de hát többet most nem tudok erről mondani, mert megint lejárt a két percem. Köszönöm, Gebhardt asszony. Az itt köszönöm, elnök asszony bizottsági biztos jelölt asszonyon a fogyasztóvédelem fontos témáját felelős, ez egy fontos horizontális összetevel rendelkezik, és sok más területre is kihat. Hogyan akarja ezt a horizontális megközelítés módot az egyes tárcákkal összekapcsolni az Európai Bizottságon belül. Másrésztről hallottam egy jelentmondásos dolgot öntől, a fogyasztóvédelem megközelítés módját illetően egyrésztről a közös értékesítési jogot dicsérte, amely nem közös jog, másrésztről a valódi közös jog a helyes jog, mondotta ön. Most melyik út a helyes? A fogyasztóvédelemben melyik úton kíván járni ön a jövőben? Politika ochrany spotřebitele není jediná horizontální věc, kterou budu mít na starost. A fogyasztóvédelem nem az egyetlen horizontális téma a tárcámon belül, megnyugtathatom, de a fogyasztóvédelemnél maradva célom eloszlatni azokat a félelmeket, hogy háttérbe szorul a fogyasztóvédelem. A sok pába közt elvészne a gyerek, nem hiszem, hogy így lesz. Nem, én ezt nagyon komolyan kívánom venni. A, a fogyasztók kezében nagyobb hatalmat, ez az én célom, hiszen Európa GDP-nek jelentős részét ez adja, és ha nincs bizalom a fogyasztók részéről, akkor a gazdasági fellendülés is elképzelhetetlen. A fogyasztók óriási hatalommal rendelkeznek, csak még nem tudják. Ebben a horizontális témában úgy érzem, hogy a biztosok kollégiumában a pénzügyi szolgáltatások, az energetika terén is. Rajta tarthatom a szemem a fogyasztói jogok érvényesülésén. Ez ügyben biztosíthatom önöket, hogy nem fog el sikkadni a figyelmem ezen kérdések felett. Ami pedig a fogyasztóvédelem, illetve a közös európai adásvételi jogot illeti, nos, ez csak egy képzelt konfliktus. Az eladó a, a, a, vagy a kereskedők azért választják majd az európai adásvételi jogot, mert ez jobb a fogyasztónak. Nem, de mégis olyan eszközzé nőheti ki magát, amely a fogyasztók érdekeit védi. Ha másért nem, akkor azért, mert csökkenti majd a költségeket. Tehát igenis optimista vagyok ez ügyben. Mr. Duda from Szia, frakció nevében Duda úr. Szanowna pani kandydat, E, wspomniała Pani, że jednym z priorytetów będzie sprawne zakończenie... Nos, e, az egyik a tárgyalások lesznek az adatvédelemmel kapcsolatosan. Ön e, előrezett fellépéseket annak érdekében, hogy ezen intézkedés megfelelően alkalmazásra kerüljön és megfelelően nyomon követésre kerüljön az internet fogyasztók jogának védelméről hogyan kíván gondoskodni. Például az IP címek bejegyzése esetében az internet használatakor ö, szintén kockázatok léphetnek fel a kereskedelmi tranzakciók esetében. Hogyan fogja garantálni a kiegyensúlyozott megközelítést ö, a fontos ágazatokban az adatokhoz való hozzáféréshez, mint például az egészségügy, másrésztről hogyan akarja garantálni a személyes adatok védelmét. És még egy másik kérdés, biztos jelölt asszony. A polgári kezdeményezésről van szó, ez egy fontos eszköz. Az egyik megnyilvánulása lehet ez az európai demokráciának. Itt az elnök asszony félbe szakítja a felszólalót. Stop, Já možná začnu tou občanskou iniciativou. Je to uh, velká, velký výdobytek. A... Az európai állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatban hát csak annyit mutatok, hogy ez az Európai Unió egyik óriási vívmánya, mert az európai polgárok így a közvetlen demokrácia egyik fegyverét kapták meg. Én, én teljes messzélességgel támogatom azt, hogy ezt minden lehetséges alkalommal használják, éljenek vele. Ami az adatvédelmet illeti, az adatvédelmi reform kérdése már elmerült, Egy fontos célja van ennek a reformnak, az, hogy az emberek bizalmát növelje, az emberek jobban bízzanak az online tranzakciókban, és nagyobb hajlandosságot mutassanak arra, hogy megadják a személyes adataikat. Ezt csak akkor fogják megtenni, hogyha biztosak benne, hogy nem élnek vissza az adataikkal, például kereskedelmi célból sem. Ez elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy az online digitális tranzakciók számát növeljük. Még egyszer mondom, elengedhetetlen előfeltétele ez a digitális piac növekedésének, amely az új egyik fontos prioritása. A fogyasztóvédelem a digitális piac téren egy olyan horizontális kérdés, amely Öttinger úrhoz, Ansip úrhoz és más kollégákhoz tartozik majd. Persze, én mindig amellett leszek, hogy az személyes adatok védelme minél szigorúbban garantálva legyen. From the liberális frakció részéről Csaranzova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Jaurava asszony, az Európai Bizottság komoly kampányt indított idén, azzal a céllal, hogy a fogyasztói jogokról tájékoztassa az állampolgárokat. Ezt a kampányt egy tanulmányra alapozták, amelyből kiderült, hogy a fogyasztók nincsenek tisztában, megfelelően tisztában a jogaikkal, különösképpen ami az internetes vásárlásokat illeti, ön lesz azért ezért a területért felelős biztos. Mit kíván tenni még tovább annak érdekében, hogy a fogyasztók tisztában legyenek a jogaikkal? És mit tehetünk a vállalkozások érdekében, a kis és középvállalkozások érdekében, hogy ők is elfogadják a kötelezettségeiket. Tehát másképp fogalmazva mondhatnám, hogy hogyan tudjuk kiegyensúlyozni egyfelől a fogyasztók, másfelől pedig a vállalkozások érdekeit. Já se domnívám, že budeme muset. Köszönöm szépen a kérdést. Azt hiszem, hogy valami fajta hatékony kombinációra lesz szükség jogi és nem jogi eszközök, tevékenységek kombinációjára. Tehát jogszabályi és egyéb eszközöket is használni fogunk majd, tehát van fogyasztójogi irányelv, van elektronikus kereskedelmi irányelv, van arra lehetőség, hogy az illegális gyakorlatokkal szemben meg tudjuk védeni a fogyasztókat, de arra is szükség van, hogy kiegészítsük a jogalkotási tevékenységet, pontosan az ilyen tájékoztató kampányokkal, amelyek átfogó kampányok, és valóban eljutnak a fogyasztókhoz és így világosan tájékoztatni tudjuk őket arról, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. Az Európai Bizottságnak együtt kell működnie a tagállamokkal, mindenféle olyan intézményekkel, amelyek a fogyasztók jogait védik. Hatékony és jó minőségű tájékoztatási kampányra van szükség. A fogyasztóvédelmi agenda a jövőbeni tárcám része lett, és van, vannak erre erőforrások is, azt hiszem 130 millió eurós összegez az elkövetkezendő évekre, ami a tájékoztató kampányokra fordítható tehát az információ átfogóan eléri majd, eljut majd a fogyasztókhoz. Nagyon fontos, hogy ezt az információt a piaci szegmensekhez eljuttassuk. Teljesen mindegy, hogy energiatávközlés, pénzügyi szolgáltatások, vagy milyen szektorról van szó. Szerintem ez a tevékenység nagyon látható lesz, és világos lesz a fogyasztók számára, hogy mit tesz értük Európa. Dion úr következik a GUE frakció nevéből. Jurova, ik wil nog even doorgaan op... Köszönöm elnök úr, Jurova asszony. Gebhardt asszony kérdésére térnék vissza, mert úgy vélem, hogy válasza egy kicsit zavaros volt, hogy úgy mondjam. Egyrésztről támogatja a fogyasztókat, másrésztről az IMCO az intézet válaszaiban azt írja, hogy a vállalatoknak, illetve a fogyasztóknak ugyanazon jogaik kell, hogy legyenek. Az internet korábban felmerülhetnek fogyasztóvédelmi problémák az egyes országok jogrendszerét ismerve. Egyes dolgok ugyanúgy kerültek szabályozásra egyes országokban, a fogyasztó védelem ugyanarra a pontra érkezett el. Az adásvételmi jog viszont az, a vállalat, megválasztása viszont a vállalat joga. Azt kérdezem tehát öntől, hogy vagy egy fokozatos megközelítést választ a fogyasztók javára, vagy pedig a vállalatok nyomvonalát követi, nem lehet határozatlan választani erre a kérdésre. Děkuji, já mě mrzí, že působila moje... Köszönöm a kérdést. Elnézést kérek, hogyha nem tűnt elég világosnak a válaszom. Megpróbálom megismételni, amit szerettem volna mondani. A fogyasztók jogait mindenképpen megkívánom védeni, gondoskodni kívánok arról, hogy mivel ők a szerződéses partnerkapcsolatban a gyengébb fél, ők az ő jogaik ne sérülhessenek semmiképpen, és ne lehessenek számukra nézve káros feltételek a szerződésekben. Ami pedig az európai értékesítési jogot illeti, elmondtuk már, hogy gyakorlatban ez a rendszer alternatívaként fog működni a nemzeti jogszabályok mellett, és a vállalkozások önkéntesen választhatják ennek a, az alkalmazását. Hogyha határokon átnyúlóan tevékenykednek, akkor ez számukra előnyökkel jár, hiszen egyfajta szerződési rendszert tudnak alkalmazni az összes tagállamban, ahol tevékenykednek. Ne felejtsük el, hogy a jogszabályok a fogyasztókra nézve is előnyökkel kell, hogy rájárjanak. Én úgy gondolom, hogy lehetséges ilyenfajta rendszert létrehozni, amelynek az előnyeit mindkét oldal élvezheti, hiszen a vállalkozások is nyilván fel fogják ismerni, hogy az elégedett vásárló, fogyasztó egy olyan vásárló, aki visszatér, és újabb termékeket vagy, fogyat, vagy szolgáltatásokat vásárol, tehát én nem látok semmifajta ellentmondást, ami az egyes kérdésekből viszont kiderült. Albert úr a zöldektől. Um. Köszönöm szépen, tisztelt Jórovasszony. Köszönöm az eddigi fejtegetéseit, különösen az adatvédelemre való tekintettel. Fontos lenne számomra, hogy az a cél, amelyet ön kitűzött írásbeli válaszaiban, mely szerint az adatvédelmi csomagot el kell fogadni a következő hat hónapban, azt elérni, és hogy ez valóban realista lenne. A probléma az, hogy hogyha nem kezdődnek meg a tárgyalások a minisztertanácsal, akkor ez a hat hónap nem lesz elegendő, hiszen az, a parlament, illetve a tanács pozíciója már megvan, még tárgyalnunk kell, és egy fél év trialógus tárgyalás nem lesz elegendő ezen messze mutató reform elfogadásához. Tehát hogyan ö, képzeli el, hogy a tanács az év végéig kialakítja végleges pozícióját, és hogyan akarja megakadályozni, hogy a minisztertanács pozíciója túlságosan messze kerüljön az Európai Parlament álláspontjától, melyet széles többséggel fogadtunk el. A, Děkuji, já bych chtěla především ocenit to, co Evropský parlament té věci. Köszönöm szépen. Először is hat adjak hangot nagyra becsülésemnek, nem csak az Európai Parlament elvégzett munkája miatt, hanem az ön személyes elkötelezettségével is tisztában vagyok. Nagyon nagy utat tettünk meg, közeledik a határidő, amihez tartanunk kell magunkat. Próbáljuk a az ügy bonyolultsága ellenére tartani magunkat ehhez a határidé, határidőhöz. Tudom, hogy egyes tagállamoknak vannak komoly fenntartása azzal kapcsolatban, hogy működőképes lesz-e ez a rendszer az adat igazgatók számára, az adatokkal foglalkozók számára nem lesz-e túlságosan bonyolult ez a rendszer, és hogy milyen adatmennyiségnek adatmennyiségnek kell megfelelnie ennek a rendszernek. Még egyszer mondom, nehéz az, amikor egyrészt próbáljuk csökkenteni az administratív terhet, másrészt pedig növeljük a beszámolási kötelezettséget. Fontos, hogy legyen bizonyos fokú rugalmasság a tekintetben, hogy a közszervek, közintézmények hogyan kezelik az adatokat. Nagyon sok technikai jellegű kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy szemünk előtt az a végcél kell, hogy lebegjen, hogy hatékony legyen az adatvédelem Európában. A 99, 95-ös irányelv egyszerűen idejét múlt már. Diane James következik. Commissioner Designate. In the UK. Biztos előtt asszony az Egyesült Királyságban eh, az Egyesült eh, Királyságban eh, Hill úrtól vártuk azt, hogy a bankárok prémium mának a kérdése hozzátartozik majd, és aztán most meg tudjuk, hogy mégis az ön asztalára került. Ezzel kapcsolatban a kérdésem a következők. A globálisan, globális munkaerőpiaci versenyben, hogyha csökkentjük a premizálási lehetőséget, akkor növ, nőnek majd a, a fizetések, ez egy nagyobb terhet ró bankokra, így nagyobb lesz a veszély annak, hogy tönkre mennek, eh, ami pedig eh, a magán, tehát a munkáltató és a munkavállaló közötti eh, munkaszerződésekbe az Európai Bíróság és az Európai Közszolgák ne szólhassanak bele, ezt ha kéri az Egyesült Királyság magának újra ezt a hatáskört, ahhoz mit fog szólni? Především bych, děkuji za otázku, především bych... Köszönöm szépen. Először is, hadd mondjam el, hogy a banki vezetők prémiumának felügyelete. Most szerintem ez ügyben az Európai Unió a jó irányba indult el. Úgy kell meghatározni a szamályokat, hogy megelőzzük azt a jelenséget, hogy a rövid távú pénzügyi előny érdekében aránytalanul nagy kockázatot vállalnak a bankok, és ezzel sérülnek a, egyrészt a részvényesek jogai, másrészt a, a, a közérdek is. Tudjuk, hogy általában az egész gazdaságra kihatással van mindez. A következő kérdések tönkre mennek-e a cégek, és a fizetésekben lesz-e változás emiatt. Nos, én alaposan tanulmányoztam ezt a kérdést, és meg kell, hogy mondjam, hogy csak ez a megszorítás az alkalmazottaknak mindössze egy százalékát fogja lefedni pont azokat, akik a kockázatos befektetések ügyében döntéseket hoznak. Szerintem éppen ezért ez nem fog egyik napról a másikra olyan óriási változásokat, földrengésszerű változásokat hozni a banki ágazatban. Ami pedig az Európai Bíróság hatáskörét illeti, nos, hogyan is ítélhetném meg az Európai Bíróság által hozott döntéseket vagy ítéleteket? Az szeptember 8-án került sor az első meghallgatásra, az év vége előtt várható a, a, a végső döntés ez ügyben. Majd ezt követően tudjuk igazából elemezni azt, hogy ez a, ez a bíróság döntés milyen következményekkel jár. Ezt nem szeretném megelőlegezni tehát. From the EPP, Mr. Pospisil. Pospisil úr következik a néppárt nevében. Jó napot kívánok! Jórová asszony. Először is hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság ugye egyfajta fitness-tesztet kíván végrehajtani a FITREG keretében, tehát az érvényes jogszabályokat át kívánja világítani, és megnézni, hogy ezek hol működnek, hol nem, hol hatékonyak, és hol nem. Hm. És ez igaz a fogyasztóvédelemre is, a reklámra vonatkozó szabályokra is. Engem a fogyasztók kérdése foglalkoztat, illetve a fogyasztói jog kérdése. Itt is érvényes ez a Refit program. Mi az ön véleménye? Mit tud most nekünk mondani, milyen konkrét területekre fog összpontosítani a Refit eredménye után? Az is érdekelne, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban mit tervez a fogyasztók védelme érdekében, illetve amikor tisztességtelen feltételeket építenek be a fogyasztókkal kötött szerződésekbe. A Krux egy film volt, a Csehköztársaságban is ilyen gyakorlatokra tárta fel a derített fényt. Először is hangzik a válasz. A fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatban, ahogy elmondtam már, nagyon jó, hogyha új jogalkotási javaslatokkal élünk, de azért időnként nem ártalmas, különösképpen a határidők miatt is, nem árt arra is odafigyelni, hogy a végrehajtása aztán az érvényes szabályoknak, az életben lévő szabályoknak megfelelő legyen. A tisztességtelen gyakorlata kapcsolatban igen, tudom, vannak elhíresült esetek a cseh és nagyon volt egy igen súlyos eset, ahol visszaéltek a fogyasztók bizalmával, idős állampolgárokat célzott meg egy cég, és hívott meg mindenfajta rendezvényre, ahol aztán ezeket az idős embereket arra kényszerítették, hogy bizonyos termékeket megvásároljanak, ez pedig komoly traumát okozott, nem beszélve arról, hogy milyen pénzügyi nyomás alatt voltak ezek az emberek. Én tehát egyetértek önnel, hogy az ilyenfajta reklámtevékenységgel szemben, az ilyenfajta visszaélésekkel szemben fel kell lépni. Arra van szükség, hogy véglegesít és jóvá hagyják a termékbiztonsági irányelvet, illetve a piacfelügyeleti irányelvet. Ezek pedig az én prioritásaim közé tartoznak. A bizottság az egyes állampolgárok érdekeit tartja szem előtt a fogyasztóvédelmi politikák terén, hiszen az állampolgárok kiszolgáltatottak. És ezért szerettük volna, szeretnénk felmérést készíteni arról, hogy a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat hogy érinti ez, és aztán új jogalkotási javaslatokat tehetünk le az asztalra. A szocialista frakcióból következik Senelová asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos jelölt asszony, én is köszöntöm Önt itt. Az Európai Parlament első olvasatban elfogadta már az álláspontját a termékbiztonsági és piacfelügyeleti irányelvről Április idén áprilisban, úgyhogy mi készen állunk arra, hogy a tanácssal megkezdjük a tárgyalásokat ebben a témában, amely az európai fogyasztóknak annyira fontos. Sajnálatos módon a témát blokkolják a tanácsban, és az fő akadálya ennek a hetes cikk, az új, a Made in címke miatt a válaszaiban ön sajnos ezzel kapcsolatban nem utalt semmifajta konkrét intézkedésre, tehát hogy hogyan kívánnának önök hozzájárulni egy döntéshez ahhoz, hogy ezt a sakpat helyzetet megoldják. Milyen további lépéseket kíván ön tenni, és mit gondol arról, hogy a Made in címkére vonatkozó rendelkezésekkel mi legyen? Köszönöm, elnök asszony és köszönöm Sönelva asszonynak a kérdést. A következőt szeretném mondani. Az, hogy ezt az irányelvet végigvigyük, az egyik fontos prioritás számomra. Talán nem hangsúlyoztam ki eléggé. Szerintem rengeteg munka van már ebben az irányelvben, és nagyon nagy kár lenne, hogyha egész egyszerűen ennek nem lenne eredménye, mert egyetlen egy cikk miatt fennakadás van. Lehet, hogy ez csak egy cikk, de hát akkor is. Lehet, hogy most valami olyat teszek, amit később aztán megbánok, de három lehetőségről szeretnék önöknek beszámolni. És remélem, önök ebből azt is kiolvassák majd, hogy a három közül melyik áll legközelebb az én szívemhez. Nem volt még hatástanulmány a hetes cikk megváltoztatásáról de ezzel kapcsolatos kérések már megfogalmazódtak, úgyhogy ez az egyik lehetőség, amit mi megtehettünk. Mi kell, hogy kiderüljön a hatástanulmányból az, hogy az úgynevezett Made in eh, címke eh, mennyire befolyásolja a rendelet hatásosságát, tehát növeli-e a termékbiztonságot általánosságban. Tehát a hatástanulmány elvégzése az első lépés, és akkor ennek alapján lehet újra tárgyalni a tagállamokkal arról, hogy ez a címke, a címkére vonatkozó javaslat jó-e vagy sem, illetve hogy milyen formában lehetne ezt elfogadni. A második lehetőség, amit tehetünk, az, hogy a hetes cikket kitöröljük a szövegből, de hát ez egy eléggé hipotetikus javaslat, hiszen komoly ellenállásba ütközne. Ez egyébként sem az Európai Bizottság hatásköre. A harmadik lehetőség pedig az, hogy az egész javaslatot visszavonja a bizottság. Hát ez pedig valami olyan, amit én egyáltalán nem kívánok megtenni, pontosan azért, mert erre a jogszabályra szükség van, és rengeteg munka fekszik már benne. Tehát én szeretném, hogy a hatástanulmány elkészüljön, és akkor utána a tárgyalásokat újra kezdjük a tagállamokkal. Köszönöm. Az utolsó kérdés végül, de nem utolsó sorban, utolsó sorban Rosfortól, a liberálisoktól. Köszönöm, Jurova Köszönöm a nyilatkozatát a fogyasztók védelmének javára és prioritásait, amelyeket itt felsorolt. Ritka, hogy egy politikai felelős antropológiai végzettséggel jól meg tudja érteni ennek következtében a fogyasztók magatartását, különböző magatartását. Szeretnék visszatérni az európai vita rendezési platformra. Ön arról beszélt, hogy a határidő közel van, 2005. június 9. Itt van egy nyelvi kérdés, amiről beszéltünk, és a szöveg megfogalmazásával kapcsolatos problémák. A témafelelőseként teszem fel a kérdést, hogy a, a fogyasztók védelmének figyelembe vételével mindaz, ami a mediációt, a választatbíróságot illeti, ezt még tesztelni kell, hogy ez a platform kialakulhasson. Köszönöm. Já jenom si dovolím osobní eh, vzpomínku na mou práci na ministerstvu. Eh, Taky jsem se tam potýkala s vytvořením internetu. Egy személyes emlékkel kezdeném a válaszomat, amikor a minisztériumban dolgoztam, akkor hozzám tartozott annak a kérdése, hogy egy több millió felhasználó számára, vagy a használt platformot hozzunk létre. Tudom, hogy vagy hatékony rendszer, és akkor használják, vagy nem az, és akkor ablakon kidobott pénz az online vita rendezési mechanizmus egy olyan rendszer lesz, amelyet a felhasználók, legyenek azok cégek vagy fogyasztók, remélhetőleg majd szívesen használnak. Teszt fázisban, próbafázisban van a rendszer, amennyire tudom. Próba felhasználók tesztelik, ennél több vállalást nem tehetek, de 2015 elejére működőképes lesz a rendszer, legalábbis a demonstrációk céljára. Meg tudjuk majd mutatni, hogy hogy is működik és arról is biztosítottak engem, hogy az Unió minden hivatalos nyelvén rendelkezésre áll majd ez a rendszer. Szerintem ez, a, ez az folyamat zökkörömentes kell, hogy legyen. Jövő év elején már be tudjuk mutatni az Európai Parlamentben is a rendszert működés közben. Köszönöm. Thank you for your answers to the questions from Köszönjük az IMKO szakbizottság nevében a válaszokat. A Nőjogi Bizottságnak adom át most az, a szót, illetve az elnökre is jogát. Kis késésben vagyunk, de minden kérdést feltehetnek a FEM szakbizottság tagjai. Ne aggódjanak, majd legfeljebb csúszunk egy kicsit. Thank you. Köszönöm. Fordasszony, asszony, Jórova asszony sajnálatos módon késésben vagyunk, de a FEM marad utoljára, mégis nagyon fontos kérdés, talán a legfontosabb a ma délutáni kérdések közül az esélyegyenlőség, a nem esélyegyenlőség, és végre eljutottunk odáig, hogy erős beszélhetünk. Rögtön meg is adnám a szót az első kérdés feltevőnek. Lögri passzony a néppárt részéről. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, Elnök asszony, az a tárca, amely az öné lesz igazság, hogy fogyasztóvédelem és nemek közötti esélyegyenlőség megnevezéssel bír. Első ízben történik meg az, hogy egy bizottsági tárca a nemek közötti esélyegyenlőséget is felemlíti, amely az EU alapvető értéke, valódi prioritásunk. A kérdésem a Human on Board irányelvre irányul, hogyan ön megemlítette, hogy ezt előre akarja vinni ennek a dossziénak az ügyét, hogyan fogja ezt előírni, hogy ezt a dossziét előre vigye a tanács tér felén, itt a parlamentben egyensúlyt, értékes egyensúlyt értünk el ezzel kapcsolatosan, fontos lesz ennek megőrzése. Hogyan akar konkrétan eljönni ezzel kapcsolatban? Děkuji, Madame Legrib, za, za otázku, eh, která... Köszönöm. Köszönöm, Legrip asszony. A Women on Board, tehát a nők igazgató eh, tanács tagságával kapcsolatos javaslat, valóban nagyon aktuális kérdés. Az Európai Parlament szelétől fogva nagyon pozitívan állt ezen javaslatunkhoz, és számíthattunk az önök támogatására. Ennek örülünk. Ezzel a javaslattal kapcsolatban számos plegyka kering köröz Európa szerte. A sajtó elárasztott minket mindenféle információval, sajnos ezek inkább mitoszok, mint igazságok, mint hogyha az Európai Bizottság meg akarná mondani, hogy az igazgató tanácsban hány nő, vagy a felügyelő bizottságban hány nő üljön. Nem csoda, hogy komoly ellenállásba ütközött a javaslat de amikor elolvastam magát a javaslatot, akkor láttam, hogy nem csak hasznos, hanem hatékony eszköze is annak, hogy növeljük az esélyt annak, hogy vezető vállalat irányító szerepbe kerüljenek a nők Európában. És igenis végrehajthatónak tartom ezt a javaslatot. A tanácssal folytatjuk majd a tárgyalásokat ez ügyben. Még egyszer értékeljük, megvizsgáljuk azt, hogy mennyire végrehajtható ez a javaslat, a gyakorlatban mennyire pragmatikus a javaslat, hogyha 60%-át adják az egyetemi diplomásoknak a nők, akkor utána hova tűnnek? Mert bizony a, a cégvezetők között nagyon kevés nőt találunk. Még egyszer mondom, az igazgató tanácsban borzasztó a helyzet, ezért valami tennünk kell ez ügyben, újra nyitjuk ezt a frontot, a blokkoló kisebbséget adó tagállamok képviselőivel megpróbáljuk elmagyarázni nekik, hogy mennyire hasznos javaslattal is van dolgunk. Megpróbálok majd változtatni a tagállamok álláspontján. Köszönöm. A szocialisták nevében Leichtfried úr következik. Thanks, Madam Chair. Uh, here I am. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt vagyok, itt vagyok, biztos jelölt asszony. Itt egyelőre az egyetlen férfi hozzászóló. A kérdésem egyébként pont azzal is kapcsolatos, hogy mi az ön időbeosztása, mit gondol a, az e- parlament és a bizottság álláspontjáról, mi van a szankciókról, büntetésekkel, és így tovább. Ez az első kérdésem. A második pedig a szülési szabadság. Ön erről nem beszélt az írásos válaszaiban, azt hiszem, és világos állást kell foglalnunk ebben a témában. Ez a férfiakat ugyanúgy megilleti, mint a nőket, és engem érdekel, hogy ön mit kívánt tenni ebben az irányelvben, ezzel kapcsolatban, milyen irányba kíván elmozdulni. Köszönöm. Eh, eh, Köszönöm szépen. Az időbeosztás tekintetében én szeretném, hogyha ezt a jövő év során sikerülne jóvá hagyni. Konkrét dátumot nem tudok mondani, de a feladatom az, amit Juncker úr adott nekem, az, hogy ezt el tudjuk vinni a zárásig, és a tagállamokkal tisztázzuk a helyzetet, ami pedig a szankciókat illeti. A szankciók megválasztásának a lehetősége az továbbra is a tagállami hatáskörbe tartozik. A tagállamok dönthetik el, vagy választhatnak azok között a szankciók között, amelyek alkalmazhatók. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy rugalmasság áll a rendelkezésükre, hogy hogyan alk- tudják alkalmazni, befogadni ezt az irányelvet, hogyan tudják végrehajtani ezeket a szabályokat a gyakorlatban. Van egy nagyon világos rendelkezés, amely kimondja, hogy a képesítések lesznek a legfontosabb szempont. És ez a kritérium, hogyha e- ezt a, ezt a kritériumot több jelölt teljesíti, akkor pedig annak a e, csoportnak a jelöltje e, érvényesülhet, amely kevésbé képviselt. Tehát azt hiszem, hogy fontos jól, vagyis helyesen olvasni a javaslatot és értelmezni, és a gyakorlatban alkalmazni. A következő kérdés a szülési szabadság. Én szeretném ezt a témát újra megnyitni. Tisztában vagyok azzal, hogy hogyan is fogalmazom általánosságban, nyilván nem csak a nőket illeti meg ez a jog, hanem a férfiakat is, és a férfiak is jogosultak a juttatásra, hogyha a gyerekeiket gondozzák, tehát a szabályokat valóban egységesíteni kell ebben a tekintetben. Köszönöm, és az ECR képviseletében Beatrix von Storr következik. Milyen tisztelt Jurova asszony, itt vagyok közvetlenül ön előtt. Az a nők és férfiak közötti egy esélyegyenlőségről volt szó korábban. Most a gender, a nemek közötti esélyegyenlőségről van szó. A gender alatt mit is ért ön? Ez a nők és férfiakra csak egy másik szó, és ha igen, akkor hogyan lehet ezt a megfogalmazást így értelmezni, vagy a gender esetleg más valami, a nemek sokfélesége, és hogyha erről van szó, a nemek sokféleségéről, akkor mindenféleképpen egy másik szemléletmódra van szükség. 16 gendert sorol fel a Facebook a, ebben az esetben, tehát nem csak a nők és férfiak különbségéről van szó. Itt az érzelemről van szó, hogy valaki férfinek vagy nőnek érzi magát, vagy másnak, és hogyha ez a kérdés, akkor ön hogyan érzi magát ma? Já jsem trošku zaskočená tím, jak jsou v Německu pokročilí s... Köszönöm szépen. Meglepő, meglepett ez a szám, hogy ennyi nemet különböztetnek meg Németországban. Kérdése arra vonatkozik, hogy én mit tekintek nemnek, mit értek azon, hogy gender. Nem akarok nyelvfilozófiai fejtegetésekbe bonyolódni ezen a ponton, hiszen ennek ez semmi jóra nem vezetne, attól tartok. De számomra, annyit elmondhatok, hogy számomra a nemi esélyegyenlőség, gender equality, azt jelenti, hogy a férfiak és a nők hagyományos társadalmi szerepei és, és, és a fiziológiai sajátosságai, adottságai, hú, most nagyon messziről nyitottunk, tehát próbáljuk meg még egyszer, esélyegyenlőség, ezt értem én ezen, például az oktatásban, az e munkaerőpiacon, vagy a vezetői állások betöltésében, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén, minden olyan területen, amelyben a férfiak semmiféle nehézséggel nem szembesülnek a mindennapokban. Olyan dolgok azok, amely, ezek, amelyeket amelyen változhatunk, de vannak olyan dolgok, amik amiket nem tudunk megváltoztatni, mert olyan milyen gyökereznek a hagyományokban. De például annak nem látom okát, hogy egy nő miért eh, keves, kevesebbet adjon azért a munkáért, mert mint egy olyan szakképzettségű és tapasztalatú eh, férfi. Mondjuk én miniszterként miért kaptam volna kevesebbet, mint egy minisztertársam, csak azért, mert eh, én nő vagyok. Ale hlavně jsem byla méně slyšena. Byla jsem podcen... Nos, több olyan helyzetbe is kerültem, amikor nem csak kevesebb pénzt kaptam, hanem egész egyszerűen nem hallgattak a szavamra, például a minisztériumban. Ez nagyon rosszul esett nekem akkor. Szerintem ezek azok a dolgok, amelyeken igenis kell és lehet változtatnunk. Köszönöm. Az ALDE frakció nevében. Thank you. Uh, long and very Köszönöm szépen. Hát nagyon hosszú és elég összetett ülésen vesz részt, úgyhogy gratulálok, hogy ilyen jó energiával bírja. Azt mondta, hogy szükséges az erőszakkal ellen továbbra is küzdeni, és az egyik prioritása az volt, hogy egy átfogó európai megközelítés, megközelítést alakítsanak ki a nők elleni erőszakkal szemben folytatott küzdelemben. Ezt mindannyian üdvözöltük, további részleteket szeretnénk tudni öntől. Mit eh, tartalmazna egy ilyen megközelítés, és hogyan tudnák garantálni a különböző főigazgatóságok között a koordinációt? az önök elleni erőszakkal szemben folytatott küzdelemben. A belügyekkel foglalkozó főigazgatósággal hogyan kíván együttműködni, például az emberkereskedelem, embercsempészet és így tovább kérdéseiben. Köszönöm. Azt gondolom, hogy a nők ellen elkövetett erőszakkal szemben minden lehetséges eszközzel fel kell venni a harcot az összes kontinensen. Az Európai Unió garantálja az emberek alapvető jogait, és az Európai Unió hangját az EU-n kívül is meg kell, hogy hallják más országok, különösképpen azok, ahol a nők elleni erőszak elterjedt, gyakorlatilag általános. Az Európai Unió szerintem most már betarthatja, megtarthatja az isztambuli egyezményt, amelyet júniusban írtak alá. És én nagyon örülök annak, hogy sok tagállam hogy konkrét legyek, 22 tagállam alá is írta ezt, és tovább, és 80 már ratifikálták is ezt az egyezményt. Talán a saját javaslatunkban erre is támaszkodhatunk. Én tudom, hogy részben lefedi ezt az irány, az az irányelv, amely az áldozatvédelemről szól, és tudom, hogy például Spanyolországban van konkrét jogszabály, ami konkrétan erre a, ez, erre a területre érvényes, tehát a nők ellen elkövetett erőszakra. Az Amerikai Egyesült Államokban ugyanez a helyzet. Persze ez nem csak azt jelenti, hogy egyes egyedül jogalkotási lépéseket tegyünk, hanem a társadalom felé kell fordulni azzal a felhívással, hogy ne tolerálják a nők ellen elkövetett erőszakot, ez valami olyan, ami helytelen. Köszönöm szépen, Jurova asszony. Most pedig a GUE frakció következik, Angela Vallina. Köszönöm szépen. 2015-ben az Európai Uniónak el kell fogadnia a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre vonatkozó stratégiát. Kritikus pillanatban történik ez, amikor is egyre több a szegény a nők körében, a nők és férfiak közötti foglalkoztatási ráta igencsak különbözik, megszorítások történnek a nők elleni erőszakra vonatkozó programban is. Aztán létezik a nők elleni erőszak a közférában, és hogyan akarja garantálni, hogy az új stratégia szolid beázisokat teremt annak érdekében, hogy a nők jogait és a nemek közötti esélyegyenlőséget garantáljuk. Talán tud válaszolni erre a kihívásra. Milyen stratégiát alkalmaz majd, hogy megerősítse, végrehajtsa és integrálja a jelenlegi Eurós, Európai Uniós keretet, amely a nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozik, és fenntartható lesz a finanszírozás, amely a nőket támogatja majd az Európai Unió tagállamainak szintjén. Eh, mi Köszönöm. Hogyha eh, kineveznek az önök támogatásával európai biztosnak, akkor pont az esélyegyenlőségi stratégia kidolgozásának programja kellős közepén, ugye a stratégia kidolgozásának kellős közepén lépek, lépek majd hivatalba. Ugyanakkor ez a stratégia olyan adatokon kell, hogy alapuljon, amely a valóságot tükrözi. Illetve partneri, valódi partneri viszony kell, hogy kialakuljon mindazon szereplők között, akik tehetnek valamit a nők helyzetének jobbításáért, legyen az kormányzati szerv vagy civil szerv. Úgy érzem, hogy egy cselekvési tervnek is szerepelnie kell ebben a stratégiában, amely egy a jogi és nem jogi típusú eszközöket is felsorolja, amelyeket most egyébként nem sorolnák, sorolnék fel, mert hát nem nekem kell ezt eldöntenem, hanem konzultáció keretében tesszük majd ezt. a Az igazságügyi főigazgatóságnak megvannak erre az előforrásai, és az egyik feladatom pont az lesz európai biztosként, hogy megbizonyosodjak róla, hogy ezen alapok forrásait megfelelően használják, fel, és hogy eldöntsük, hogy szükség van-e a szabályok és a stratégia felüldolgozására, mert a stratégiának fel kell ölelnie az összes érintett fél felelősségi körét és azokat a forrásokat, amelyek ennek végrehajtására szükségesek. Green Group. Eh, Zöldek nevében. Reintke. Asszony következő. Eh, Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Beszéltünk már a Women on Boards javaslatról, tehát a nők igazgató tanácsi tagságával kapcsolatos javaslatról. Az Európai Bizottságon ki belül, bizottságon belül azonban úgy tűnik, hogy nem sikerült megvalósítani a nemi esélyegyenlőséget. Nem elég számú nő van az Juncker bizottságban e, és az általában az Európai Bizottságnál dolgozók között nagyon nehéz volt nőket küldeni az Európai Bizottságba, ezt olvastuk, hallottuk. Az európai választások, következő európai választás köt időben mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy minden tagállam egy nőt és egy férfit jelöljön a következő ciklusra. A gender és sex fogalma a nem és a nem Judith Buckla Gender Trouble című könyvét ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki a nem fogalmát szeretné teljesen tisztán látni. Děkuji vám, paní Köszönöm, képviselő asszony. Kérdésének első felét én úgy értelmezem, hogy azt várja tőlünk, hogy az Európai Bizottság jó példával járjon elől. Amikor láttam ma nők arányát, 28-ból 9, ugye? Igen, hát ez messze nem 50 százalék. Sőt, még a Women on Board javaslat arányát sem sikerült így elérnünk és megnéztem a főigazgatóságon belüli eh, nemi megoszlást, hát itt is jóval a határértéken alul teljesítünk. Ezzel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy eh, az Európai Bizottságon belül fogok arra javaslatot tenni, hogy a nők, az Európai Bizottságnál dolgozó nők száma, főként vezető posztokban nő jön. A következő Európai Bizottságról beszélni öt év múlva, amikor itt ülök és még csak biztos jelöltként vagyok jelen, hát szerintem kicsit korai lenne, ne szaladjunk ennyire előre, de hát szerintem is növelni kell ezt az arányt. És köszönöm az, az olvasmányt, amit ajánlott a jutó asszony következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztosult asszony Európában, ahogyan tudja, nagyon nagy az egyenlőtlenség az országok között, mert ami a nők részvételét illeti a munkaerőpiacon, különösen az anyákra gondolok itt, a munkaerőpiacon a problémák, amelyek egy gyermek születése után, még inkább megerősödtek a válság után, súlyosbították az újdonsült anyák helyzetét. Nehéz olyan helyeket találni, ahova a gyerekeket gondozásba lehet adni és ez megnehezíti azt, hogy a nők továbbra is munkában maradjanak. Mely konkrét fellépéseket tervez az Európai Unió annak érdekében, hogy a tagállamokat ösztönözzék, amelyek elmaradottabbak e területen, mint a többiek? Gyakran nehéz gyermekgondozásra vonatkozó jogszabályokat érvényesíteni, nincsenek alternatív magánstruktúrák, vagy ezek költségesek. Nos, milyen intézkedésekkel akarja hozzáférhetővé tenni a magánstruktúrákat a szegényebb rétegek számára is? Köszönöm. Děkuji za otázku. Už dlouho před krizí byl znám. Köszönöm szépen a kérdést a válság előtt is létezett már ez a kifejezés a szociológiában és a gazdaság, gazdaságtudományban. Ez a szegénység esedése volt. Ezt a problémát, ennek a problémának a létét stabil adatok igazolják, és látható, hogy a nők helyzete egyre ramlott. És különösképpen az anyák helyzete romlott. Már említettük a szülési szabadságot, illetve azt, hogy biztosítani kell a, azt a lehetőséget, hogy az édesanyja vagy az édesapa éljen ezzel. De én egyébként nem csak a szülési szabadságra gondolok. Nagyon nehéz egy nő számára a az életének, az, a munkájának és a magánéletének az összeegyeztetése, mint egy szendvics a két oldalon, egyfelől a szüleiről gondoskodik, másfelől a gyerekeiről. Ez egy új jelenség egyébként. Ezek a nők dolgoznak, de komoly pénzügyi problémákkal néznek szembe. Én hosszasan tudnék erről beszélni, mert első kézből vannak tapasztalataim, láttam ezt a gyakorlatban. Mi lehetne itt a megoldás? az, hogy ha kihasználnánk a strukturális alapokat, különösképpen az európai szociális alapot, ezzel dolgoztam a múltban. Ezek Európai Uniós pénzek, amelyeket nem csak a szegénység elleni küzdelemben lehet felhasználni, hanem arra is, hogy a magánélet, a családi élet és a munka összeegyeztethető legyen. Tehát a tagállamok felhasználhatják ezeket az alapokat a kezelendő problémák súlyosságának fényében. Ő nagyon helyesen mondta asszonyom, hogy nem minden tagállam küzd ugyanolyan problémákkal, ugyanolyan súlyos problémákkal, de én azt mondanám, hogy használják ki az európai szociális alapot, és gondoskodjunk arról, hogy ezt erre a célra használják fel. Köszönöm szépen. Marvai Krisztina következik. biztos jelölt asszony jogászként egyetérte azzal, hogy a munkavállalói jogok alapvető jogok, emberi jogok, amelyeket eh, az Európai Uniónak védenie kell, és egyben esélyegyenlőségi kérdés is ez, hiszen számos tipikus eh, munkavállalókkal szembeni jogsértés leginkább a nőket sújtja, illetőleg a nőkkel, nőkre van még súlyosabb hatással, pontosan a családi kötelezettségeik miatt. Olyanokra gondolok, mint a munkaidő beosztásának, illetőleg a szabadságnak a tervezhetetlensége, a túlmunka önkényes elrendelése, akár az önkényes felmondás és az ettől való félelem és a mindezektől való szorongástól kialakuló stressz amely számos nő életét meghatározza mit kván ön tenni ezzel a jelenséggel szemben amely tömegesen érint nőket az európai unióban különösen az új tagállamokban mint például az én hazámban magyarországon? köszönöm szépen! Existují práva a Köszönöm szépen. Igen. Vannak jogaik a munkaadóknak és a munkavállalóknak is. És minden tagállam erőfeszítéseket tesz. Én több három oldalú eszmecserén vettem részt, és tudom, hogy a tagállamok erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy sikerüljen a megfelelő egyensúlyt megtalálni a munkavállalók és a munka adók jogai között. Én, mint jogász, tehát igennel válaszolok az ön kérdésére. Meg kell, hogy találjuk a helyes egyensúlyt a két oldal között. Azért, hogy a munkaadók végezhessék a tevékenységüket, és ezáltal munkahelyeket teremthessenek, és a munkavállalók pedig dolgozhassanak, és élhessenek a jogaikkal. Ami azt illeti, hogy milyen hatással van um, ez a helyzet a nőkre, a komoly stressz, illetve az, hogy nagyon nehéz a szabadságukat kivenni, vagy megtervezni, hát erre az a válaszom, hogy ezek olyan problémák, amelyeknek az oka valószínűleg a modern társadalom, amely nagyon sok elvárással, nagyon elvárást helyez a nőkre, nagyon komoly emiatt a stressz. Én szerintem az Európai Unió tájékoztatási kampányokat tud indítani, jogszabályokat is elfogadhat, és még az európai szociális alapot is ki tudjuk használni ezen a területen. Nagyon sok pénzösszeg áll erre rendelkezésre a tagállamok, és így Magyarország is javíthatja az érintett nők helyzetét. Hogy mondjak önnek egy konkrét példát. A cseh köztársaságban azt szerettük volna elérni, vagy biztosítani, hogy a részmunkaidőt többen választhassák ezekből a társadalmi csoportokból. Szeretnénk több iskolát, óvod, több óvodát és bölcsődét biztosítani a nőknek. Tehát ezek olyan intézkedések, amelyeket alkalmazni lehet. Köszönöm szépen a néppárt képviseletében. Korácsa asszony következik. Köszönöm. Elnök asszony, Jóurova asszony, az utolsó két kérdésnél tartunk. Minden negyedik nő sajnálatos módon fizikai erőszakot él meg, 10%-uk nem erőszakot, a becsületgyilkosságokra gondolok itt, vagy a, a említette a, a nemszerek csonkítását, ezek borzasztó emberjog sértések, amelyek nagyon sok nőt és lányt érintenek Európában. Kérdéseim a következő. Mit kilenteni annak érdekében, hogy revírja a tagállamokat, hogy a vonatkozó jogszabályoknak érvényt szereznek az áldozatvédelem, a, a gyerekek elleni erőszak, illetve az európai védelmi parancs témájában. Az Európa Tanács isztambuli egyezménynek ratifikációjával kapcsolatban meg tudja erősíteni, hogy ezt minél hamarabb megteszik. Csak 8, csak 8 tagállam ratifikálta ezt eddig. Uh, hajlandó a sarkára állni és tudatosítani a tagállamokban, hogy mennyire sürgős ezt ratifikálni. Örültem, hogy hallhattam, hogy egy átfogó stratégiát nyújt majd be arra vonatkozóan, hogy megelőzzük és visszaszorítsuk, teljesen megszüntessük a nők elleni erőszak jelenségét. Konkrétumokat tud-e mondani azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan kívánja elérni? tak jak už jsem říkala, eh, budu eh, se zasazovat o to, aby... Ahogy azt már mondtam, én mindent tehetőt megteszek annak érdekében, hogy az említett eh, isztambuli egyezményt minden tagállam minél hamarabb ratifikálja. Már csak azért is, mert szerintem ez nagyon nagy előrelépés. hiszen így tudatosíthatjuk az emberekben, hogy ez egyáltalán nem elfogadható, hogy a nőkkel vagy a leány, lányokkal szemben bármiféle erőszakot alkalmazzanak. Tartok tőle, hogy száz százalékig nem tudjuk ezt megszüntetni egyik napról a másikra, de az első fontos lépés pontosan ennek az egyezménynek a ratifikációja, amit mindenképpen szeretnék minél hamarabb elérni arra kívánom ösztönözni és szorítani a tagállamokat, hogy ezt az egyezményt tényleg minél hamarabb ratifikálják. Az elkövetkezendő év során szeretnék eh, nyilvános vitát kezdeni a nők elleni erőszak témájában, amelyek remélhetőleg válaszsal szolgálhatnak arra a kérdésre, hogy jogszabályra szükség van-e külön jogszabályra, mint ahogy azt mondjuk Amerikában már megtették. Ezek olyan konkrét lépések, amelyeket a közeljövőben tervezek, és amely az esélyegyenlőségi stratégia egészét átfedik. Ez tudom, ez szolgál majd válaszol arra a kérdésre, hogy milyen jogalkotási lépések szükségesek. Fontosnak tartom azt is, hogy a tagállamok megítélésén változtassunk a nők ellen elkövetett erőszak témájában, illetve hogy hogyan határozzuk meg azt, hogy mi a nők elleni erőszak, illetve hogy ezeket bűncselekményként definiáljuk. Illetve hogy milyen besorolású, súlyosságú bűncselekményként, hogy a, a, az egyéb, az erőszak általános formájához képest ez egy súlyosbító körülményként essen ladba nem is beszélve a megelőző intézkedésekről, de hát már megint kifutottam az időből. Köszönjük szépen végül, de nem utolsó sorban a szocialista frakció nevében Arina asszony. Madame la Présidente, euh, köszönöm, elnök asszony ezen hosszú kérdés ciklust most engedjék meg, hogy én fejezem be. A szülésszabadsággal kapcsolatosan kérdezném, hiszen elmondta, hogy támogatja a vitát a szülési szabadsággal kapcsolatosan. A kérdés pontosabb volt, jelenleg létezik egy szöveg, amely elég gyors munkát tett lehetővé, tesz lehetővé, a tanács asztalán van ez a szöveg, csak azt szeretném tudni, hogy ezen szöveg alapján kíván elindulni, amely lehetővé tesz, hogy gyorsabban haladjunk és fontos parlamenti munka is fekszik ebben. Nem tudom, hogy mi lesz az álláspont, de kérdésem az, hogy ezen dokumentumból indulunk-e ki. A második kérdésem az ön válaszára vonatkozik, az írásos válaszára a múltbeli stratégia számos eredményt megmutatott a nők és férfiak esői egyenlősége területén, de még nagyon sok probléma a nyugdíj, az erőszak, a bérszakadék és a többi. Kérdés az, hogy mit fog konkrétan tenni annak érdekében, hogy a 2015 utáni stratégia hatékony legyen, és hogyan akarja meggyőzni valamennyi kollégáját, akik jelenleg a bizottságban ülnek a gender mainstreamingről, hiszen ez mindenkit érint, minden egyes biztos, aki most meghallgatásra kerül, kerül, akiknek esetleg az esélyegyenlőséggel kapcsolatban nehézségük van. Köszönöm. Takže jasná odpověď, ano, chci pracovat dále s návrhem. Köszönöm, egyértelmű választ tudok adni. Igen, kívánom folytatni a munkát ezen javaslat terén, amely most a tanács előtt fekszik. Tyson asszonynal is fogunk erről beszélni mert ennek foglalkoztatásügyi vetülete is vannak, és az eljárási eh, akadályokkal is meg kívánok birkózni. Régóta eh, blokkolja a tanács ezt a kérdést, itt az ideje, hogy újra nyissuk ezt a témát. A stratégiával, illetve annak eh, hatékonyságával kapcsolatban mit tehetünk az egyenlő bérezés, a, az erőszak elleni harc, a, az oktatás és az egészségügy terén egyenlőség és más témák terén. Most ezeket mind nem sorolnám fel. Annélkül, hogy konkrét megoldásokat vagy határidőket szabnánk meg, a stratégia nem lehet sikeres, nem járhat sikerrel. Ezért nem fogok stratégiákat gyártani lárpúrlár, tényleg csak az, az annak előtt legyen egy stratégiánk, amit aztán bedobunk a fiókba, és senkit nem érdekel. Én